Okay, dear colleagues, let's start uh, with point nine of the agenda. Kedves kollégák, a napi rendünk 9-es pontjára térnénk át. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok használata Európában. Négy soros a jelentés címe. Azt hiszem, hogy ez egy rekordhosszúságú cím. Nem fogom felolvasni tehát, hogy milyen a napi rendi pont pontos neve, címe. Ehelyett inkább azonnal meg is adnám a szót a jelentéstevőnknek, aki Teodor Dimitrius Tolojan kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy a beruházások, a növekedés és munkahelyteremtés legfőbb mozgatórugói mindenütt, ezért a pénzügyi információk a beruházások számára, beruházók számára alapvető fontosságúak, éppen ezért a nemzetközi szemviteli standardok a pénzügyi információk szempontjából kulcsfontosságúak. Ma a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat Európában, az Európai Unió egész területén alkalmazzák 2005 óta. Összesen a világon 160 ország alkalmazza ezeket a standardokat. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok a nemzetközi szemviteli standardokkal együtt nagyon fontosak a tőkepiacok megfelelő működése szempontjából, és éppen ezért ezeket a standardokat közjónak tekintjük. Elengedhetetlen éppen ezért, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok átláthatóak legyenek, függetlenül hozzák létre a standardokat, és a elszámoltathatóság alá essenek. Nagyon fontos a G20-ak és az európai intézmények napirendje szempontjából is ez a téma. Az ECON továbbá egy állandó IFRS csoportot hozott létre, és az Európai Parlament nagyon fontos kérdéseket vetett fel az IFRS standardok minőségével kapcsolatosan, valamint az EFRAG működésével kapcsolatosan is, és a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a Nemzetközi Számviteli Standardtestület és az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport finanszírozása is fontos kérdéskör. Őszintén szólva, az IFRS állandó csoportjában is részt veszek, valamint nagyon sok témába vágó meghallgatáson. Szeretném megköszönni egyébként az IFRS állandó csoportban résztvevők munkáját és hozzájárulását ehhez a jelentéshez. Mit szeretnénk elérni ezzel a jelentéssel? Ami a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok minőségét illeti, nagyon fontos a közjó kritérium eh, elfogadása, ezt is eh, lefektetem a jelentésemben. Továbbá fontos, hogy a szemviteli standardok ne sodolják veszélybe a pénzügyi stabilitást, ugyanakkor ne is akadályozzák a gazdasági fejlődést. Ami a prudenciális alapelveket illeti, azokat meg kell erősíteni. Fontos továbbá az arányosság elve. Biztosítani kell továbbá, hogy a standardok mindenképpen összeegyeztethetők legyenek az európai joganyaggal. Fontos, hogy az EFRAG és az IASB hatástanulmányokat végezzenek az új standardokkal kapcsolatosan, ez nagyon fontos munka. Szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament hozzájárulásának köszönhetően az IASB és az EFRAG nagyon körültekintően járnak el a hatástanulmányok elkészítésében. Azt szeretnénk, hogy a tanács és az Európai Parlament is már a korai szakaszban és részt vessen a munkában, amikor új pénzügyi standardokat fejlesztenek ki. Az IASB és a többi érdekelt fél közötti együttműködésnek tovább javulnia kell. Ami az EFRAG és az IFRS alapítvány együttműködést ért illeti, fontos, hogy a belső szerveződésbeli kérdések helyett inkább a közérdekű kérdések megvitatása kerüljön az erő, előtérbe. Az IFRS standardok alkalmazása, valamint az állandó pénzügyi hozzájárulás kritériumok kell, hogy legyenek. Az IFRS alapítvány vezető grémiumában való tagság szempontjából. Fontos megemlíteni a Maistat jelentésben szereplő irányítási reformot, illetve annak végrehajtását is. És fontos a 2017-2020-ra vonatkozó időszak finanszírozását is biztosítani kell, szólnék néhány szót az új nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokról. Az EFRAG pozitív előjelű tanácsot adott, vagy javaslatot tett a bizottságnak ezzel kapcsolatosan. Várjuk, hogy a bizottság a tanácsnak és az Európai Parlamentnek a delegált jogi aktusokra javaslatot tegyen időközben. Pozitív visszajelzést kaptunk az Európai Központi Banktól az összes európai felügyeleti hatóságtól, ami az IFRS 9-et illeti. Emellett az IFRS 16 és az IFRS 4-jel kapcsolatos munka még nem zárult le. Az emellett egy pozitív um, javaslatot tettek a különböző pénzügyi konglomerátumokra és az IFRS 9 végrehajtására vonatkozóan is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük a jelentéstevőnek, mondja az elnök. Meghallgatjuk most a frakciók árnyék jelentéstevőit. Hermans Beres helyett az itt jelenlévő kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, Pervan sajnos nem tudott itt lenni, és ahogyan elhangzott, ő az SND árnyék jelentéstevője elnézést kér, miért nem tud ma jelen lenni, és háláját fejezik a jelentéstevőnek a jelentés tervezetért. Úgy gondolja, hogy a jelentés ben szerepel sok minden abból, amiről beszéltek az ECON vonatkozó munkacsoportjában, a munkacsoport egyeztetett az EFRAG-gal, a bizottsággal, az ágazat képviselőivel, és meg kell említeni a decemberi, december 1 meghallgatást is az IFRS vagy IFRS 9 el kapcsolatosan. Az árnyék jelentéstevő üdvözli a megközelítést a májstat kritériumok kapcsán, a pénzügyi stabilitás kapcsán és a gazdasági fejlődés kapcsán ezeket mind-mind figyelembe kell venni a standardok elfogadása, illetve jóváhagyása során. Ezek a kritériumok képezik az EU-s hozzáadott érték lényegét, ami a szemviteli standardokat illeti, ezért fontos kidolgozni annak a gyakorlati mikéntjént is, hogy hogyan kell végrehajtani a standardokat. Üdvözli az előrelépést, az EFRAG reform kapcsán is, és úgy gondolja, hogy most már a végrehajtásra kell összpontosítani, mielőtt javaslat születni, születne az EFRA 2017-2020-as időszakra való meghosszabbítása szempontjából. Osztja a parlament aggodalmait, ami egy új elnök kinevezését illeti az EFRAG-ban. Nagyon lassan toborozzák a jelölteket, és úgy véli, hogy ez káros hatással van az EFRAG tanácsadói munkásságára vonatkozóan. Vannak olyan területek, ahol javítani lehetne a szövegen. Az ányék jelentéstevő úgy gondolja, hogy az IFRS és az IASB esetében az irányítást javítani lehetne. A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a diverzitás és az átláthatóság a finanszírozásban, valamint a szakértők rekrutálása kulcsfontosságú szempontok az esetleges érdekellentétek elkerülése érdekében. Sajnálja az árnyék jelentéstevő, hogy a jelentés tervezet nem tér ki egy külön bekezdésben az új pénzügyi eszközökre vonatkozó standardokra. Fontos, hogy az IFRS 9 az EU számára oly fontos, hosszú távú pénzügyi stratégiát szolgálja, annak alapját képezze. Emellett fontos, hogy a számveteli standardok esetében az adózási kérdések is szempont ként szerepeljenek, főként ami az adóelkerülés, adócsalást illeti. Fontos lenne ezeket kiemelni, különös tekintettel jelenlegi körülményekre. A magam részéről személyes megjegyzést is tennék, elnök úr, ha megengedi. Támogatom, hogy a pénzügyi beszámolás kapcsán magasabb konvergencia valósuljon meg. Ez nagyon fontos, hogy azt akarjuk, hogy a beruházók megértsék, hogy milyen állapotban van egy-egy vállalkozás. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ugyanazt a beszámolási nyelvet beszéljük, ha úgy tetszik. Ez különösen fontos például a tőkepiaci unió szempontjából. Szerintem a nagyobb arányú konvergencia a pénzügyi beszámolásnál csökkenteni fogja a költségeket összességében. Köszönöm. Köszönöm. Kay Swinburne az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm az előadónak, az árnyék jelentéstevőknek is a munkájukat Said Kamal, az árnyék jelentéstevő, ma nem tud itt lenni, az ő észrevételeit olvasom föl. Megköszöni az előadónak a kiegyensúlyozott jelentést, és fontosnak tartja a mandátum során végzett jogalkotói munkát. A pénzügyi válság a számviteli normák szigorúbbá tételét tette szükségessé, és ezek a lépések megtörténtek, de egy sor kérdés nyitva maradt még, például ne az Egyesült Királyságban nem csak az új könyvvizsgálati normák minőségében, hanem megbízhatóságában is felmerült a kétei. Azt remeli, hogy az IRS 39 segítségével sikerül majd kiküszöbölni hibákat a lobbisták, bankárok, mi több, um, még az európai parlamenti képviselők is uh, eltérő véleményt osztanak arról, hogy um, az egyes cégek pénzügyi nyilatkozatai hogyan értelmezhetőek. Éppen ezért Kamal úr uh, az IAS um, rendelet értelmezésére szólít fel. Az uh, IFRS, tehát a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok nem szabad, hogy ellent mondjanak az érthetőség elvárásának. Az a True and Fair View Test, tehát az igaz és a kiegyensúlyozott vizsgálat kötelez követelménye betartandó a prudens, óvatos adatszolgáltatás figyelembe vendő, a nettó eszköz tőke megfelelés szempontjából. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a számok pontos információt adjanak, hogyha ez nem történik, akkor akár a tulajdonosok vagy az osztalékra várók is károsulhatnak. Ugyanakkor, ha ezek a szempontok megfonul, megfon, megfontolásra kerülnek, akkor a true and fair szempontok érvényesülhetnek, és a számadatok megbízhatóak. Az um, IFRS értékelését folytatni kell, és uh, az IFRS 9, tehát a biztosítók számára előirányzott keretet is uh, alkalmazni kell, különösen a nagy bank konglomerátumok esetében. Az ECR nyomon követi a jelentés kapcsán kialakuló vitát. I guess from Alde is... Ha jól látom, az Alde részéről Jacek kér szót, és kap szót. Igen, valóban én vagyok. Nos, Kora nevében meg szeretném köszönni az előadó munkáját. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy globális számviteli normákat fogadjunk el, amelyek egységesek és összehasonlíthatóak, és növelik a átláthatóságot. Ezek a normák, a kereskedelem, a verseny, illetve a befektetési akadályok felszámolása szempontjából nagyon fontos. Koram támogatja Stolóján úr a hatékony hatástanulmány iránti való kérelmét, illetve azt is, hogy meg kell szüntetni a nem szükséges bonyolult, bonyodalmakat, illetve az IASB és az USA normák közötti akadályokat fel kell számolni. Az a cél, mondja kollégám, hogy a komplex rendszer mégis átlátható és érthető legyen, a normák, a standardok pedig eh, érthetők legyenek. Kora örömmel vesz majd részt az elkövetkező hetekben zajló vitában, és működik együtt az előadóval, Stolojan kollégával és a többi árnyék jelentéstevővel. Köszönöm Fábio de Mázi a GOL nevében. Először is meg szeretném köszönni az előadónak ezt a tervezetet. Három észrevételem van. Az um, ISB és az EFRA magán jogi um, jogi személyiségek ugyanakkor célokat szolgálnak. Nos, a krízisből tudjuk, hogy a számviteli standardoknak komoly makrogazdasági kihatásuk is lehet. Éppen ezért a többi érdekcsoport uh, befolyását szeretnénk növelni, annak érdekében, hogy a lehetséges érdek összeütközéseket eh, kiküszöböljük, és eh, hosszú távon ezek a eh, magánjogi szervezetek közjogi szervezetté váljanak, amiről egyébként a K preambulum bekezdés is szól. Ami az ötös cikket és a komplexitás kérdését illeti, Egyetértünk azzal, hogy egyszerűbb és átlátható könyvvizsgálási normákra van szükség, melyek ugyanakkor a pénzügyi stabilitást szolgálják. Úgy gondoljuk, hogy a mai standardok még túl bonyolultak, különösen a vesztesége felmutatás, teké, kimutatás tekintetében és a szisztemikus, a rendszerszerű veszélyek tekintetében. Erről egyébként a december 1 múlt év december 1 meghallgatásunkon is szó volt. Az um, IAS KKV-kre való alkalmazása kapcsán kételjeink vannak. Meg kell vizsgálni, hogy nem járna e, ezen nemzetközi számviteli standardok KKV-kra való kényszerítése negatív hatással, és ennek szellemében kell eljárni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sven Gigold a zöldek nevében. Köszönöm szépen Stolóján kollégának a jelentést. Valóban tükröződik az általunk lefolytatott vita a jelentés tervezetben. Én néhány szemponttal szeretném kiegészíteni az itt lefolytatott vitát. Egyrészt a globalizáció és a globális tőkepiacok, és Nina Jill említette ezt, az egységesített és összehasonlítható szabályokból hasznot húzhatnának. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a szabályokat nemzetközi szinten kellene meghatározni, márpedig a szabályok kialakításának meg kell felelnie azon elveknek, melyeket a Gulár jelentésben fogadtunk el, demokratikus legitimitás, átláthatóság, elszámoltathatóság. Az IASB, a Nemzetközi Számvédeli Standard Testület ugyanakkor nem felel meg ezeknek a kritériumoknak. Stodoljon kollega jelentésében beszél ezekről a problémákról. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az ECOM-ban a Gulár jelentés kapcsán elfogadott normákat az IFRS és az IASB, e, valamint az EFRAG és a PIOB, tehát a közérdeki felügyeleti tanács tekintetében is el kellene fogadni, biztosítandó, hogy a demokratikus legitimitás, az elszámoltathatóság, az integritás és az átláthatóság elvei érvényesülnek. Támogatjuk tehát a hatástanulmány létrejöttére vonatkozó javaslatot, figyelembe véve persze az endorsement kritériumokat, és feltéve, hogy rendelkezünk megfelelő kapacitással a makrogazdasági elemzés területén. Ezen felül az is fontos, hogy Európa nyomatékosan hallassa a hangját a globális standardok vagy normák meghatározásának folyamata során. Az elszámoltathatósággal kapcsolatosan a fő probléma abban rejlik, hogy a monitoring tanács, amelyet felállítottak, nem ért egyet abban, a monitoring tanács tagjai nem értenek egyet abban, hogy vállalni akarják ezt a feladatot vagy sem. Azaz, hogy konkrét döntéseket hajlandóak-e hozni, vagy sem nem csak, ahogy ahogyan olyan korábban írta, a közérdek kérdésében, hanem az a kérdés, hogy a monitoring board valóban az intézmény védője, őrzője akar -e lenni. Jelenleg megakadt ez a munka, és az IASB jelenleg maga magát ellenőrzi. A monitoring board, a felügyelő tanács de facto roppant gyenge. Ez pedig már európai szemszögből is igen problémás, hiszen mi magunk egy csomó pénzt tettünk az ISB-be, a Nemzetközi Számviteli Standard Testületben. Éppen ezért fontos, hogy a Monitoring Board, a felügyelő tanács szerepét tisztázzuk, iránymutatással szolgáljon a felügyelő tanács, és hogyha ők nem tudják megreformálni maga magukat, akkor fel kell tennünk a legitimitásra vonatkozó abszolút legitime kérdést. A Maestat ajánlása arról, hogy közjóvá tegyük ezeket a magánjogi testületeket, közintézményé tegyük, illetve hogy a maguk a standard testületek hozzájárulnak a pénzügyi stabilitáshoz. Nos, ezzel kapcsolatban támogatásomnak adok hangot. Fontos, hogy az endorsement, tehát a támogatási folyamatban ezeket a szempontokat figyelembe vegyük. Egyéb iránt a jelentéstervezet beszél erről. Ugyanakkor az is fontos, hogy az IESB belső normál kidolgozásának módszerét befolyásolni tudjuk. Ezen felül kritikus jelentőséggel bír, hogy a jelenlegi standardokat az új kritériumok alapján tekintik át. Hiszen egy dolog az, hogy megváltoztatjuk a kritériumot, de más szempont az, hogy a különböző normákat hogyan alkalmazzák. Azután a pénzügyi stabilitás kapcsán is egy problémát látok, hiszen a fő mérce számunkra a pénzügyi reformok végrehajtása során a de Larousier jelentés volt. Nos, a de Larousier jelentés ajánlásait figyelembe tudtuk venni, de ugyanakkor a de Larousier jelentés egy sor prociklikus veszélyt mutat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a mostani munkánk során is figyelembe vegyük a D. Rosière jelentés, tehát Jacques D. Rosière jelentésének szempontjait, és egész addig, amíg a true and fair pénzügyi stabilitás elve nem érvényesül, addig aggályos lehet, hogy a civil szervezetekre vagy a kis és középvállalatokra is kiterjesszük ezeket a normákat. És például amikor az egyes pénzügyi eszközök piaci szabályai dominálnak biztosítani kell, hogy ezeket ne kényszerítsük rá olyan kis cégekre, amelyek nem bírnak el ezekkel. Köszönöm szépen! Az FDD képviselője nincs itt. Barbara Kappel kap szót az elnök részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm én is az előadónak ezt a kiegyensúlyozott jelentést, osztom a Béli véleményét, hogy az éves zárások, jelentések egyre fontosabb szerepet játszanak a cég megítélése során, és a standardok kialakításánál az átláthatóság és a függetlenség egyre fontosabb. Én azonban az IASB, tehát a Nemzetközi Számviteli Standard Testületnél úgy gondolom jó kézben vannak az ügyek. A feltőkésítés, a verseny, valamint a beruházások szempontjában a standardok nagyon fontosak, ezért az IFRS európai jogba való átvételét üdvözlöm. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, tehát az IFRS nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen több beszámról van szó, standardok játszanak, tehát a nemzetközi üzleti életben. Az IFRS kidolgozásánál még egy-két pont, pontot kiemelnék, Egyrészt a pénzügyi beszámolók komplexebbek, az arányosság elvét is figyelembe veszik a kis és középvállalatok számára, ezért úgy gondolom az IFRS alkalmas a KKV-k számára, valamint koherens és egységesek ezek a normák. Az IFRS EU jogba való átvétele mellett az szól, hogy ezzel az európai gazdaság érdeit szolgálhatjuk, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadócsoport Csoport, az EFRAG értékelése is emellett szól. Persze az IFRS, a parlament IFRS csapatának is együtt kell ebben működni, és persze a harmadik államokkal, főleg az USA-val való harmonizáció szempontja is megjelenik itt, hiszen az USA az európai cégek számára egyre fontosabb kereskedelmi partner, ezért szükség van a normák nemzetközi vétételére, ezzel kapcsolatban módosítókat fogunk majd benyújtani. Thank you. And now... Köszönöm. Úgy látom, más már nem jelentkezik. Így aztán megadhatjuk a szót ismételten a jelentéstevőnek. Tolóján úr parancsoljon következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék az összes árnyékjelentéstevőnek köszönetet mondani, aki hozzászólt ma, és általában segítette a munkát. Néhány dologra konkrétan kitérnék, és utána várom ugye a módosítókat, és természetesen szívesen együttműködök az összes árnyék jelentéstevőkkel, vagy az összes képviselőkkel, képviselővel, akit érdekel ez a kérdés. Beres asszony üzenete. Egyezértek azzal, hogy az IFRS-sel és a hosszú távú finanszírozás ezt és a finanszírozást össze kell kötni. Van egy fenntartásom a javaslattal kapcsolatban. Szerintem addig nem kell az EFRAG hatáját kiteljesíteni, amíg nincs meg a reform teljes egészében. A, van egy jelentésünk már arról, hogy hogy halad ez az ügy, és hogyha azt mondjuk, hogy 2010 2007-2020-ig kiterjesztjük a finanszírozást, az azt jelenti, hogy az EFRAGot olyan helyzetbe hozzuk, hogy azt mondhatják a beosztottjainak, hogy nincs arra garancia, hogy ott maradhatnak, hiszen a finanszírozás nem biztosított. Tehát ezt nagyon fontos lenne tudni pontosan, hogy eh, mire lehet számítani. Vajon a Progress Reporton kívül van-e másmilyen rendelkezésre álló információ? Van egy Maestad javaslat is. Egyébként örülök az összes észrevételnek, fontos tagokat hallottunk. Az ECRS kolléga, Kamal úr, ugye ő az árnyék ő és elküldte a véleményét. A nagy részével egyetértek, de itt is vannak fenntartásaim. Arra vonatkozóan konkrétan, hogy az ERF-es szerepét, válságbeli szerepét még egyszer tanulmányozni kell-e. Sok, sok tanulmány született már ebben a témában, a tudományos világból és máshol is, és úgy tűnik, az a mindezeknek az a lényege, hogy nem olyan nagy volt ez a feltételezett hatás, mint amire gondoltunk. Tudjuk, hogy mi történt a banki ágazatban, de itt nagyon sok nagyon sok a bizonytalanság az ERFS 39 szerepére vonatkozóan a válságban. Az Aldéval együtt fog működni. és nagyon fontosnak tartom, hogy az összeférhetetlenséget elkerüljük. Tehát meg kell nézni az összes testület irányítását az RFS-en belül. A zöld kolléga Gigold szintén lennék jelentéstevő, és a munkacsoport tagja is. Nos, vele azt hiszem le kell ülni, és meg kell beszélni az elképzeléseit, a Monitoring Board és az irányítás többi szervének működését, én azt gondolom, hogy a Monitoring Board boardot azt, azzal a szereppel is föl kell ruházni, hogy őrködjön a működés felé. Nos, ezt a kérdést még bővebben meg kéne beszélni az összes kollégával. Talán tudják, hogy az RFS alapját felülvizsgálják, az alapszabályuk szerint 5 évente felül kell vizsgálni. Elnök úr, úgy látom, arra próbál elvenni, hogy hagyjam abba. A de la Rosière jelentés véleményét természetesen figyelembe fogjuk venni a jelentés elkészítésekor. Köszönöm a vitát. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. A következő lenne a menetrendünk március 1 kell a módosítókat benyújtani délben. Március 22-én fogjuk a módosítókat megbeszélni, és az Ekonban április 25-én vagy 26-án szavazunk, és a júniusi plenárison lenne ez téma. Jó, köszönöm. Most következik a szavazás. Az első pontunk, amiről szavazunk, az EIOPA igazgatójának kinevezése, de először ellenőrizni fogjuk, hogy működik-e a rendszer. Check. I need secretariat. Van itt valaki a titkárságtól? Thank you. Open the road. So, close the time and open the vote, please. Okay, we, the vote is open for a check. Jó, akkor megnyitom a szavazást, ellenőrző szavazás következik. Yeah, there will be a secret. This is the check is not secret, but the... Az ellenőrzés nem titkos, de majd az első szavazásunk titkos lesz. Még valakire várunk. Lezárom akkor a szavazást. Köszönjük szépen. Akkor most az igazi szavazás következik. Egy javaslatról szavazunk, melynek értelmében elfogadjuk az új ügyvezetőigazgató kinevezését. Fausto Parentéről van szó. Az EOPA új ügyvezetőigazgatójának neveznénk ki 5 éves időtartamra. Megnyitom a szavazást. Vote is closed for... Lezárom a szavazást, 47-en szavaztak mellette, egy ellenszavazás volt, és 8-an tartózkodtak. Gratulálunk Parente úrnak. To uh, the three report uh... van három Markus Ferber féle véleménytervezet, amiről szavaznunk kell a három ez a mentesítése. Először az Európai Bankhatóság egyes bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Okay, uh, so amendment five in favor, again. Ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos, itt van egy szóbeli módosító is. Mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes, nem, a hetes okafogyott lett, nyolcas, mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg. Jó. Kilences mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tíz mellette ellenem tartózkodók elutasítottuk, eredeti szöveg négyes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as ez okafogyottá vált, eredeti szöveg, erről nem kell szavazni, 17-est visszavonták, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk, 23-as mellette ellene Elnézést. A 21-es okkal fogyott el, 23-as, azt elfogadtuk, ugye? 24-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 29-es következik mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, a 29-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Is adopted. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók, elutasítva 31, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A teljes szövegről szavazok módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43-an szavaztak mellette, 3-an ellene volt 9 tartózkodás. Elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Most az IOPA-ról szavazunk. Egyes bekezdés, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös, itt van egy szobani módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos, 7-es mellette ellene tartózkodók el, elutasítottuk, 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, Negyedik bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es. 17-es, ugye? Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodók el, elutasítottuk, 30-as mellette ellene tartózkodók azt hiszem elfogadtuk. Jó, akkor a teljes szövegről szavazunk módosított formájában megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak mellette, hárman ellene volt, 10 tartózkodás. Nézzük a harmadik veleményt, ez ma Európai Érték, Értékpapírpiaci Hatóság egy eredeti szöveg egyes bekezdés mellett ellene elfogadtuk, egyes módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, öt szobori módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk hato, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg 4-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 17-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 14 mellette, nem, 18 igaza van, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as, 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25 a 20-as fogyott, 27-es, 27-es mellette ellene 27-es tartózkodók, elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 29 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most a teljes szövegről szavazunk, a módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk a vélemény előadójának kemény munkát végzett. No to do it. And now... Most pedig következik a 14-es napi rendi pont. Európai Betétbiztosítási Rendszer. Egyszerűsített eljárásuk van, ugye? We are already here. Let's talk now. Okay, so uh, it is the first exchange of view. Első eszmecserét tartunk. As you know, the proposal from the... Mint ahogyan tudják, az Európai Bizottság javaslatot tett ebben a témában, a szabályozásról, Eszter Delangénak adjuk meg a szót, jelentéstevőnk, parancsoljon. Tíz perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma tartjuk meg az első eszmecserénket egy olyan témában, amely már a múltban is parázsvitákat okozott. Sok kolléga úgy gondolja, hogy már rég meg kellett volna születni ennek a javaslatnak, de vannak olyan kollégák is, akik azt mondják, hogy nincs is szükség ilyen javaslatra. Tehát igen, nagy különbséget mutatkoznak meg a vélemények között, nem csak a frakciók között, hanem a frakciókon belül is. Szerintem a mai eszmecsere is ezt igazolja majd. Én ma mindenek előtt meg szeretném hallgatni a kollégákat, a kollégák véleményét. Egy dolog mindenképpen fontos, egy bankunióban fontos, hogy biztosítsuk a felügyelet, a bankszanálás és a bankmentés mikéntjét. Ez egy logikus struktúra. A bankuniónak is három ilyen pillére kellene épülnie. Most itt van egy szöveg, amely egy olyan kontextusban született, amikor a piacba vetett bizalom is megrendült, és az országok vagy a tagállamok egymásban sem bíznak. Nem olyan nyugodt a helyzet, mint ahogy szeretnénk, és a bankunió keretének egészére vonatkozóan nagy kérdőjeleket láthatunk. Mi a helyzet a bail in például? Arról döntöttünk, hogy egy ilyen esetben sok pénzre van szükség. A moral hazard kérdése is felmerült. Kérdés, hogy a már meglévő keretet betartják-e a szereplők? Lehet-e erre tovább építkezni? Szeretném megkérdezni a bizottságtól, amely hatástanulmányok nélkül nem kíván javaslatokat benyújtani, miért nyújt be ebben az esetben egy ilyen vitatott szöveget, amelyre vonatkozólag nincsenek hatástanulmányok. Tudom, hogy 2010-ben született ugyan egy tanulmány, de az a tanulmány nem elég korszerű, mert akkor még nem álltak rendelkezésre megfelelő adatok, és felveté, feltevésekből kellett kiindulni. Kérdezem a bizottságtól, miért nem készített hatástanulmányt az új adatokra alapozva? Kitérnék egy másik kérdése is, a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás közötti kapcsolatra kérdeznék rá. Vannak olyan módosítók, amelyek szerint ezt a két dolgot együtt kell kezelni, vannak olyan módosítók, amelyek szerint nem. És vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy már elég fragmentált az egész. Egyébként is, és a kockázatcsökkentés már elegendő volt. Hát, hogyha a gyakorlatot nézzük meg, akkor az azért nincs így. Kőnigasszonytól hallhattuk azt, hogy az MRS definíció csak az év végéig várható, és az egységes szabályrendszerre vonatkozólag is még nagyon sok a hézag. Tehát egyrészt itt van a jogalkotási munka, másrésztről pedig a kockázatcsökkentéssel kapcsolatos kommunikáció. Ezek az összefüggések mindenképpen fontosak egy téma kezelésében. A két oldalt ellenőrizni kell, vizsgálni kell, és meg kell állapítanunk, hogy vajon neki kezdhetünk-e a munka következő szakaszának, avagy sem. Elnök úr, szerintem e két elem között világos kapcsolat áll fenn, tehát a kockázat csökkentéssel kapcsolatos vita és a jogalkotási vita szorosan összefügg egymással. Szerintem továbbá nem szabad ezeket a kérdéseket olyan témákkal összekapcsolni, amelyeknek nincs közük ehhez. Nyilván nem lehet célunk az, hogy egymástól független témákat kapcsoljunk össze egymással, mert ez csak lassítja a munkát. Érzékeny kérdésekről van továbbá szó, és nem szabad semmit sem elkapkodnunk. Nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk a tartalmi kérdéseket, azért, hogy a megfelelő lépéseket tegyük. Ez nem olyan téma, amelyet egy kis többséggel itt el lehetne fogadtatni a parlamenttel. Ez az én kiindulási pontom jelentéstevőként, mint ahogyan mondtam, az önök megjegyzését szeretném meghallgatni, az önök véleményére vagyok kíváncsi, várom tehát a kollégák reakcióját. Thank you, uh, SND Shadow Rapport. Köszönjük szépen. Eliza Ferreira következik, az, aki az SND elnyék jelentéstevője. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek, Eszter Dalángénak ezt a bevezetőt. Szerintem egy olyan dossziéról van szó, amelyel több kérdést is kezelnünk kell. Kezelnünk kell. Egyrészt szeretnék eh, arra kitérni, hogy miért van szükség egy ilyen betétbiztosítási rendszerre, utána pedig beszélhetünk majd arról, hogy mit kell tartalmaznia egy ilyen rendszernek. Szerintem az első eszmecsere alkalmával foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy miért van szükség egy ilyen rendszerre. Szerintem mindenképpen emlékeznünk kell arra, hogy 2012. júniusában az állam és kormányfők megállapodtak a bankunió létrehozásáról. A bankunió főbb céljaként megfogalmazták a pénzügyi ágazat stabilitásának célját, továbbá a bank és az állam különválasztását is, és egy közös szabályrendszer, egy egész csomag létrehozásáról döntöttek. Hatalmas jogalkotási munka követte ezt a döntést, ebben persze mi is részt vettünk, és elvileg három pillért akartunk létrehozni, az egyik a közös felügyelet, a harmadik, a második a közös bankmentés és szanálás, a harmadik pedig a közös betétbiztosítási rendszer. Úgy gondoltuk akkor, hogy a két második pillér akkor valósul meg, amikor majd megvalósult az első pillér is. Azonban világosá vált, hogy eddig ismeretlen területre tévedtünk ezzel a jogalkotási munkával. Ami a hatástanulmányok problémáját illeti, talán a hatástanulmányokra nagyon nagy szükség lenne például a bail-in szabályok meg végrehajtása kapcsán és a bankszanálásra vonatkozólag. A stabilitást biztosító elemek esetében talán nem annyira fontosak ezek a tanulmányok. A bankunió biztosítja a szabályok közös alkalmazását. 2014 novembere óta az LKB a felügyelőhatóság az SSM által, és az egységes szanálási mechanizmust már az idei január 1 -e óta alkalmazzuk, gyakorlatilag az eredeti két szakaszt felbontottuk. Mondtam korábban, hogy eredetileg együtt kívántuk kezelni a második és a harmadik pillért, de ezzel világosá vált, hogy ez a kettő külön válik. Szerintem fontos emlékeznünk arra is, hogy a harmadik pillér, tehát a betétbiztosítás területén tervezett lépésekre már rég szükség lett volna. Emlékeztetnék arra, hogy mind a bizottság, mind a tanács javaslatot tett ilyen lépésekre, és az előző bizottsági elnök, Barroso úr, a Financial Times-nak nyilatkozott arról, hogy a bankunió kétség kívül magában foglalja majd az EU szintű betétbiztosítási rendszert. Az öt elnök jelentésében is utalás történt a bankunió harmadik pillérére, tehát a betétbiztosítási rendszerre. A bankunió tehát három pillérre támaszkodik, és szerintem ezt nem is lehet továbbá vitatni. Most arra lenne szükség, hogy a lehető leggyorsabban rátérjünk erre a szakaszra, ugyanis a bankuniónak csak néhány elemét megvalósítani nagyon nagy kockázatot jelenthet, veszélyt jelenthet a bankunió egészére. Ha megnézzük, hogy a bankunió mennyire innovatív, az Egyesült Államokban találhatunk csak hasonlót. Ott a amerikai pénzügyi válságot után, válságot követően jött létre egy ilyen rendszer, és a Federal Reserve az, amely a rendszert működteti. Visszatérve azonban a bankunióra, úgy gondolom a stabilitási elemek szükségesek, és minél előbb életbe kell léptetni azokat. Ennek vannak olyan eleme, elemei, amelyeket minél előbb életbe kell léptetni. Elengedhetetlen a közös hitelezési szabályok létrehozási, létrehozása, Tehát a credit line kapcsán mielőbb lépnünk kell. Kérném a kollégákat, hogy a parlament, illetve jelen szakbizottság ne olyan üzenetet fogalmazzon meg, hogy még van időnk, ráérünk még. Hiszen ez nincs így. Eddig is nagyon aktívak voltunk a parlament részéről ebben az egész folyamatban, én a magam részéről üdvözlöm a bizottság javaslatát, mert az egy nagyon érdekes alapot szolgáltat a további munkához, még hogyha nem is tökéletes. Két dologra kell összpontosítanunk, az egyik a menetrend, szerintem gyorsítanunk kell, és a javasolt menetrend nem elég jó, nem elég gyors, és ki kell alakítanunk azt, hogy mi is legyen a végső cél. Szerintem egy stabilizációs elemre van szükség, és fel kell készülnünk arra, hogy kidolgozzuk ennek a részleteit, de lehetőleg gyorsabban kell ezt a munkát elvégezni. Ne várjuk meg, hogy a tanács vezető szerepet vállaljon, mert mindig is nagyon aktívak voltunk, nagyon hangosan fogalmaztuk meg és hangoztattuk üzeneteinket eddig is, és hát a polgárok tőlünk várják azt, hogy ebben a nagyon összetett, bonyolult világban egy szolid, megbízható betétbiztosítási rendszert hozzunk létre a számokra. Mindenképpen fontos, hogy legalább egy minimális stabilitást visszanyerjen a pénzpiac, visszanyerjenek a pénzpiacok, Lunc képviselő. Köszönöm Eszér Sander Lumes, köszönöm elnök úr, köszönöm Eszter de Langénak, az előadónak a do- dokumentumot. Kitűnő volt a bevezetés, és meg szeretném köszönni, hogy nagyon jó menetrend. Na, magam az első találkozót már meg is tartottuk jelentéstevő és árnyék jelentéstevők. Az ECR frakcióm konstruktív dosszié kapcsán szakértőkkel, szereplőkkel eh, tárgyalunk. Nagyon fontos dossziéról van szó. Kemény munka áll előttünk a mai vitában általános észrevételeket szeretnék tenni, amelyek fontosak az LCR e frakció számára. Bármely kezdeményezés, amely a betétesek védelmét szolgálja és a pénzügyi stabilitást növeli, és a sovereign feedback loopot töri át, üdvözlendő. A pénzügyi válság során nagy hiányosságokra figyeltünk fel, a sok hiányosságot mai napig is küszöböltünk ki, a bankok súlyos adósságokat terhel, cipelnek magukkal. Értem én az Európai Befektetési Garancia Rendszer mögötti öm, érvelést, egyes nagy bankok nagy szisztemikus sokoknak ki, lehetnek kitéve, de ugyanakkor minden ilyen rendszer az EU pénzügyi rendszerének nagyobb stabilitását kell, hogy szolgálja, ugyanakkor a nemzeti rendszerek stabilitását is meg kell, hogy erősítse. Nem az a cél, hogy a költségeket és a kockázatokat egyik tagállamról a másikra görgessük át, ez felelőtlen volna megítélésünk, az ECR megítélése szerint, és ezt egyébként a választóim sem támogatnak. Hogyha megvizsgáljuk ezt a javaslatot, akkor azt mondhatjuk, hogy egyetlen bekezdés sincs, amely ne volna ellentmondásos. Mindegyik ellentmondásos. Ha tehát egy, eh, a bankunió szintjén akarunk egy befektetési garanciarendszert kialakítani, akkor a pénzügyi stabilitás jelenlegi rendszerét kell áttekinteni. Már pedig az Európai Bizottság még nem győzött meg odáig arról, hogy a pénzügyi ágazatban minden jól működne. Nézzük csak meg az Olaszországban történteket. <clears throat> Ezt a vitát, ezt le kell folytatnunk, bármilyen formában is. Először is a kockázat csökkentésre kell koncentrálni, és nem egyből a risk sharing, a kockázat megosztást eh, kell célkitűzés eh, célba menni. Erről Eszter is bevélt. Hogyha most azt kérdeznénk, kérnénk az észak-európai bankoktól, hogy a görög betéteseket védjék meg, akkor először is a be, biztonságos betét kérdését kell tisztázni. A legjobb biztonság azonban a szisztemikus veszélyek köz, csökkentése, és csökkentése annak a kockázatnak, hogy nagy szisztemikus válságok jöhetnek, jöhetnek létre. Egyetértek, hogy nem minden mindennel függ össze, de sor kérdést tisztázni kell. Sok mindent már megtettünk, megtettek a jogalkotók, a pénzügyi stabilitás megerősítése érdekében. Van, aki arról panaszkodik, hogy túl sok a szabályozás, és hogy a banki munka, a bankolás túlontúl bürokratikussá vált. Ugyanakkor vannak a nem konvencionális eszközök a központi bankok részéről, ugye Drági úr is itt járt többször, de ezek a nem bevett intézkedések veszélyeztetik a pénzügyi stabilitást. E fölött nem hunyhatunk szemet. Az ECR előadója ugyanakkor sajnálkozik azon tény fölött, tényfényében, hogy a bizottság nem adott megrendelést egy új hatástanulmányra. A bizottság arra hivatkozik, hogy az öt elnök jelentése egy ilyen hatástanulmánynak tekinthető, sőt, 2010-ben készült egy hatástanulmány. Nos, egyetértek képviselőtársaimmal, hogy az öt elnök jelentése nem mentesíti a bizottságot attól, hogy elvégezze a ráháruló munkát. A bizottság zászlajára írta a jobb szabályozás kérdését, már pedig ebben a hatástanulmány elengedhetetlen fontosságú. Másrészt, hogyha a 2010-es jelentést megnézem, a hét hetes fejezet 11. pontjára gondolok. Itt a DGS és a pán-európai DGS határokon átnyúló együttműködéséről van szó. Láthatjuk, hogy ez a fejezet összesen négy lapot tesz ki egy 150 oldalas anyagból. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak van még házi feladat e területen. A mai hozzászólásomat néhány kérdéssel szeretném zárni, amelyekre választ kell keresnünk, hogyha tanulmányt készít a bizottság. Remélem tehát, hogy a e kérdéseket áprilisig a bizottság felveti. Egyrészt, mi lesz ennek a javaslatnak a bankágazatra és a reálgazdaságra való kihatása? Másodszorban, a legacy kosztok, tehát az előző pénzügyi válságból eredő és fennmaradó költségeket ki fizesse meg, ugyanakkor a moral hazard, a morális kockázat kérdésével a bizottság mit kezd. Számos nyitott kérdés áll előttünk, nagy munkát kell végezni. Összességében köszönöm az előadónak a munkáját, köszönöm a bizalmát, a megközelítését, köszönöm a első találkozót is sikerült egy menetrendben megállapodni, ami lehetővé teszi, hogy komolyan vegyük ezt a dossziét, hiszen ez a dosszié meg is érdemli figyelmünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sylvie Goulard. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Valóban volt már egy egyeztetés, vagy egy megbeszélés ezzel a témával kapcsolatban. Én egyes dolgokkal már egyet tudok érteni, amit itt elhangzott. Az öt elnök jelentésében is volt már erről témáról szó, a tanács bizonyos határozatai bizony nem valósultak meg, csak írásos formában léteznek kreatívnak kell lennünk, és hadd mondjam el azt, hogy számomra nagyon fontos a bizottság kezdeményezési joga. Főleg olyan kérdésekben, amelyek elhalnak, vagy nem jól kezeljük őket. Elvileg a 2014-es dokumentum szerint a bizottságnak 2019-ig kéne egy javaslattal előállni, ezt még rendben van, ezt még be tudjuk tartani. Ez egy nagyon bonyolult téma, nem csak politikai szempontból érzékeny, hanem legfőképpen, és ez az, ami számunkra itt fontos, az benne nehéz, hogy nem tudjuk pontosan mire van szükség, hiszen nem tudjuk, hogy azok az intézkedések, amelyeket mi hoztuk meg korábban, hova vezetnek. Valószínűleg felügyeleti rendszerre, felülvizsgálati rendszerre van szükség. Ez azért fontos, mert számunkra egy olyan belső piac a fontos, ahol a tőkék elhelyezése is a határon túl nyúlik. Ami magát a menetrendet vagy a ritmust illeti, nem volt hatástanulmány, ezt ki kell emelni. Figyeljünk oda, hogy ez mit jelent a bankszektor számára, ne felejtjük, hogy sokféle bankrendszer létezik Európában, és fontos, hogy senki számára ne legyen káros ez az új rendszer. Minden egyes betétes számára garanciát kell vállalni, és ne felejtjük, hogy ez észak-déli különbségek is nagyon nagyok ebben a kérdésben, ez szomorú. De a lényeg az, hogy az összes európai betétest megvédjük. Nagyon fontos tehát a viszontbiztosítás, a társbiztosítás kérdése, erről is beszélnünk kell. Az Európai Központi Bank véleményét még nem ismerjük ebben a témában, pedig ez fontos lenne. Eszter meghallgatásokat is tervezett, ennek örülök, és úgy gondolom, hogy számos érintett féllel tudunk majd egyeztetni, meg tudjuk őket hallgatni. De az is kérdés, hogy az alapok tartalmát honnan szedjük össze. Valójában minden mindennel összefügg, de azt gondolom, hogy mégis a józan középutat kéne megcélozni. Az, az államadóság kérdése sem teljesen független ettől, de például a csőd szabályok, ami szerintem a Capital Markets Unionhoz tartoznak, szintén fontosak. Erre mindig odafigyelek, mert korábbi témákkal kapcsolatban is előjött ez már. Úgy gondolom, hogy minőségi normákra van szükség, hogy a kockázatot csökkentsük. Ezzel kapcsolatban egyébként majd biztosan lesznek módosítóink. Még egy dolog, nemrégiben az én saját kezdeményezési jelentésemről szavaztunk, és abban is kicsit megviláglik már a nemzetközi összefüggés. Szerintem arra is oda kell figyelni, hogy a globális megközelítésben jól, egyezke, jól illeszkedjen a mi jogszabályunk. Örülök neki, hogy az Ernék jelentős tevők csapata ilyen jó, próbálunk konstruktív, munká, konstruktív módon együttműködni. Ami a menetrendet illeti, nekem végül is majdnem mindegy, hogy ez hogy alakul, de figyeljünk oda arra, hogy vannak olyan tagállamok, ahol komoly közvita zajlik ebben a kérdésben, hagyjunk erre időt, és próbáljuk meg meghallgatni az összes érintett felet. A lényeg nem az, hogy erőszakosan ezt végigvigyük, hanem hogy legyen értelme. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Dimitris Papadimolis következik a gue Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az első észrevételeiért. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a többi árnyék jelentéstevőtől. Én megpróbálom a lehető legegyszerűbben elmondani most, hogy a frakció miként gondolkodik ettől, erről a kérdésről. Az Európai betétbiztosítási rendszer komoly nehézségekkel küzd, és alapvetően ez egy nagyon szakmai anyag, erről mind beszélnünk kell. De ne felejtjünk el egy dolgot, ez csupán csak az egyik pillére a bankuniónak, a bankrendszernek. Ez azt jelenti, hogy ha harmadik, hogyha többi pillér nem illeszkedik ehhez, akkor bizony más veszélyek is jelentkeznek majd, megnő az instabilitás, és mindenki számára, mindenki számára ez káros hatásokkal jár, nem csak a bankrendszert érinti ez majd károsan, hanem az összes európai polgárt. Ezért mondom én azt, hogy nem tudjuk elfogadni azt a megközelítést, mi szerint hogy mi szerint az északi és a déli véleményeket egymástól el kell választani. Nem tudom, hogy jól értettem-e azt, amit az egyik árnyék jelentéstevő mondott. Azt mondták, vagy azt véltem hallani, hogy a bizottság a görög bankrendszert, a görög bankokat kívánja megvédeni. Hát szerintem egyáltalán nem érheti ez a vád a bizottságot. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a stabilitást és a haladást, illetve a bankrendszer fejlesztését erősítik meg, hogy a stabilizációt, illetve a új, illetve stabilizációt és új lendületet adhassunk a bankrendszernek. Szerintem nagyon jó kiindulási alap, amiről amit most megbeszélünk, és valószínűleg több fázisban lehet majd megvalósítani ezt 2024-ig, amikor is a folyamat végére érünk. De egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogyha a három pillérből csak kettő halad előre, akkor nem stabil alapokon nyugszik majd a bankunió. Az első eszmecserén csak egy dolgot szeretnék még mondani. Ez egy általános meglátás. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament Európai Parlamentnek konstruktív szerepet kell játszania a harmadik pillér meg eh, kialakításában nem engedhetjük meg azt, hogy a legkisebb ellenállás irányába menjünk. Nem engedhető meg, hogy az Európai Parlament azt a szerepet játsza, hogy a tanács kezére játszik, és a tanács úgy dönthet ezekről a kérdésekről, ahogy neki, ahogy jónak látja. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelően egyeztessünk, nagyon fontos, hogy a szakértőket is meghallgassuk, az érintett feleket is. Éppen ezért én azt mondom, hogy mély tartalmi vitára van szükség, de nem tudom azt támogatni, hogy ezt a kérdést a görög kérdéssel, a görög problémákkal párosítsuk, nem erről van szó. Kollégák, ne keverjük össze a dolgokat. Szerintem nem alakárt megoldásra van szükség. Itt bizonyos ér, különböző érdékek feszülnek egymásnak, okosan kell tehát eljárnunk, annak viszont semmi értelme, hogy, ez egy, hogy egyszer egy lépést tegyünk előre, és kettőt hátra. Minél nagyobb konszenzust sikerült elérni az Európai Parlamentben, annál jobb, hiszen annál hatékonyabb munkát végzünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Filip Lambert következik. Jó napot, elnök úr! Eszter, most fogunk először együtt dolgozni, úgyhogy már nagyon várom ezt, az előd, elődjét ismertem, de és remélem, hogy ugyanolyan jó lesz az együttműködés, mint vele volt. Bevezetőben azt hiszem, hogy azt mondta, hogy ez egy megosztó téma, nem csak frakciók között, hanem frakciókon belül is. Lehet, hogy egy dicsekvésnek tűnik, de erre azt tudom mondani, hogy a mi frakciónk egyesített, és ezt, az, ezt a német zöldek nevében is mondom. Német ugyan nem vagyok, de abban egyetértünk, hogy szükség van a bankunió harmadik pillérjére, és egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez a pillér egy kicsit hátul kullogott. Fölött volna, hogyha erre hamarabb sor kerül, de hát így állunk. Lehet siránkozni a múlton, de attól még nem fogjuk megváltoztatni. Nézzük, mire tudunk jutni. A kiindulási alapunk, a bizottság javaslata, ahogy ez Dimitrios is elmondta, szerintünk jó irányba halad ez a javaslat, ugyan nem tökéletes, és nem volt igazi hatástanulmány. De amikor az ember hatástanulmányt végez, akkor azt is föl kell mérni, hogy mi történik akkor, ha nem hozzuk meg ezt a lépést. Úgyhogy az adott ponton azért csak döntésre kell jutni. Az elemzést lehet még finomítani, de ez nem lehet ürügye, ürügy arra, hogy ne lépjünk, hiszen annak is ára van, ha nem lépünk. Azzal, azzal egyetértek Eszter, hogy ne keverjük össze a dolgokat, de fontos számomra az, hogy a de fontosnak tartom azt, hogy a kockázat csökkentés és a kockázat közösségi vététele kapcsolódik egymáshoz. Szerintem mindkét oldalon nagyra törőnek kell lenni, Szerintem most nem a jogalkotási szövegen kívülre kell koncentrálnunk, hanem a szövegen belülre. Szerintem a szöveg belül mind a kettőről beszélhetünk a kockázat csökkentéséről és a kockázat közösségével tételéről is. Ugyanaz a jogalap, mint a CRR esetében. Ez a kockázat csökkentés számos módját kezeli. Ahogy a garancia alap és struktúrájuk az a bankok portfóliójának diversifikációját is hozzá is növelhetjük. Tehát, hogy például az a portfólióban található államadóságok nem, csak, nem csupán egy tagállamból erednek, hanem az Európai Unió több részéből, ez egyfajta diversifikációt jelent, és ez egyet jelent azzal, hogy csökkentjük a, csökkentjük a, a kockázatot. A kockázat nem csak az államadóságra vonatkozik, hanem sok minden másra is. Hogyha az eurozónában a betéti a betét biztosítást közösségévé tesszük, akkor, mint említettem, a kockázat csökkenés a, csökkentés a cél, és ehhez erre, ez a szöveg az eszköz, nem pedig más. Még egy dolog, eddig úgy gondolom, hogy nem volt túl rugalmas a jogszabályalkotás, egy típusú bankra gondoltunk csak, de vannak olyan rendszerek, amelyek már bizonyítottak, és amelyek igazi, igazi védelmet jelentenek. Nem szeretnénk, hogyha a rendszereket egész egyszerűen tönkre tenni az európai betétbiztosítási rendszer. Tehát legyen egy rendszer, de ez tegye lehetővé, hogy rugalmasan valósítsuk meg. Aztán a garancia, a backstop kérdése is fontos egy ideig eltart majd, amíg a betétbiztosítási rendszer egy megfelelő szintire feltöltődik, de a, a garanciát, a hitelességet nem kell tartani addig is. Lenne még néhány észrevételem. A pénzügyi rendszer még mindig nagyon ki van téve a kockázatnak. De hadd mondjak valamit, ami szerintem lehet, hogy önök szerint politizálás, de egyik oka annak, hogy nem bízik senki a pénzügyi rendszerünkben, az, hogy sosem tisztítottuk meg a rothadástól. Szerintem ezt még meg kell tennünk. Ez persze azzal jár, hogy veszteségek is lesznek. Eddig viszont tabuként kezeltük a kapitalizmust. Az emberek rossz üzleti döntéseket hoznak, akkor le kell nyelni a a veszteséget. Az emberek nem szeretnek kapitalizmus beszélni, amikor a veszteség részénél tartanak. Nem akartuk, hogy a bank, vagy az ír bankrendszer veszteséges legyen, ezért azt eh, az írekre ruháztuk át. Ugyanez történt Görögországban, ott is szegény görögök fizették, az adó, görög fizeték, fizet, fizetők fizették meg a görög bankrendszer veszteségeid. Hogyha tényleg hihetően lehetne létrehozni ezt a harmadik pillért, és hogyha úgy érezném, hogy most már szinte elérhető egy ilyen megállapodás, akkor azt mindenképpen támogatnám. Már majdnem, ha már majdnem megvan a megállapodás, és egy kicsi erőfeszítést kell már csak tenni, akkor én megtenném ezt az erőfeszítést. De most politikai szempontból blokkolva van a helyzet. Azt, hogy ezt feloldjuk, az egy ideig eltarthat. Én szeretném, ha gyorsan haladnánk, de realista vagyok. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy el tudunk gyorsan fogadni egy olyan többséget, egy, egy olyan megoldást, aminek nagy a többségeit. Tehát ez lenne a mi álláspontunk, és várjuk a közös munkát. Jó. Köszönjük szépen, Márko Zanni. Cigrácie. Köszönöm szépen. Köszönöm Eszter Delangénak ezt a jelentést. Érdekes volt az első találkozó, ahol meghatároztuk a munka irányát. Voltak éppen az előttem szólók már elmondták ugyanezt. Azt tehát, hogyha a pénzügyi rendszerben stabilitást akarunk teremteni, akkor úgy gondolom, hogy ez a jogszabály tervezetre nagyon nagy szükség van. Mi több, ez egy alapvető jelentőségű jogszabály lesz, melynek segítségével a pénzintézeteket hitelesebbé lehet tenni az állampolgárok szemében, és rá lehet őket szorítani arra, hogy a reál gazdaságot, a valós gazdaságot szolgálják. Nagyon nagy szükség van tehát erre a késéssel előkészített dokumentumra. A közös betétbiztosítási garancia kérdéséről is vitázunk ma, eszmét cserélünk ma az európai intézmények korábban elfogadott do- dokumentumai nem teremtették meg kellőképpen ezt a pénzügyi stabilitást, és éppen ezért kell dolgozni ezeken a dossziék. A mi több egyes korábbi dokumentumok a szándék ellenében destabilizálták az intézményeket. A most vitatárgyát képező jogszabálytervezet két alapvető problémát vet fel. Az egyik, ez inkább politikai természetű, de ezt meg kell haladnunk, máskülönben állandóan a rendszer belső instabilitását szenvedjük meg. Tehát az első politikai természetű, a másik ámba, ezzel szemben technikai természetű. E második problémáról remélem, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy elmélyülten megértsük a betétbiztosítási garanciák működését, és ilyen módon meghaladhatjuk a technikai akadályt. Az Európai Unió egy sajátos intézményrendszer, mondhatni egy egyszarvú, egy ritka állat, melynek eh, példája még a nagy brém állatatlaszban sem található, és ilyen módon fontos, hogy eh, átláthatóvá tegyük ezt a rendszert, és megfelelő szerephez jusson az LKB is. Ez egy olyan szabály, amely, amelynek célja, hogy a betéteket eh, stabilizálja és biztosabb, biztonságosabbá tegye az Európai Unió bankjaihoz elhelyezett bentéteket. És ez a jelentés tervezet messzebb megy, mint a bizottság anyaga. Egy 2024-ben bevezetendő rendszer túl lassú, nem erre van szükségünk. Nyolc év nagyon hosszú idő a helyzet sokkal sürgetőbb. Sajnos nem áll rendelkezésünkre ez a nyolc év. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a hatályba lépést mindenképpen korábbra kell tenni, mint 2024. Ami pedig az egyes módozatokat, a jogszabálytervezet egyes szempontjait illeti, Fontos, hogy hitelessé tegyük a rendszert, megteremtsük a bizalmat a rendszerben, és úgy gondolom, hogy ezt a rendszert nem lehet csak a bankok részvételével megteremteni, hiszen ez egy sok hiányosságot vetne fel, ez a bankok részvételével működő rendszer. Nem erős intézményekre is szükség van, épp úgy, mint a világ más nagy piacaim, például az USA-ban is van betétbiztosítási garancia rendszer, amelyet amelyet az költségvetés lát el hitelkerettel, illetve a költségvetés biztosít, de Japánban is a kormány és a jegybank biztosítja a betétbiztosítási rendszert. Valami ilyen irányba kell nekünk is ellépnünk, és az EKB, az Európai Központi Banknak szerepet kell biztosítani, mégpedig központi szerepet kell biztosítani e betétbiztosítás rendszer kialakításában. Máskülönben bármilyen szabály, amely a magánbankok betéteit akarja biztosítani, akár um, valamilyen járulékos alapon, akár más alapon nem működhet állítmány nem működhet. Gondoljunk csak az én hazámra, Olaszországra. A betétbiztosítási rendszer alapot a bankok befizetéseivel töltik fel. Ma átvilágítják ezt, és kiderült, hogy 500 milliárd eurónyi garanciára jogosult betét van Olaszországban, ám az alapban, ha jól emlékszem, 7 vagy 8 milliárd euróban. Szóval egy olyan rendszer, amelyben ilyen drámai az aránytalanság nem működhet. Arra kell van tehát szükség, hogy egy erős intézmény, esetünkben a Európai Központi Bank vállaljon garanciát. Én és frakcióm tehát egy olyan megoldás keresésén dolgozik, amely egy stabil rendszert teremt meg, és amelynek segítségével sikerül a pénzügyi rendszer aránytalanságait kiegyensúlyozni, és ezeket az aránytalanságokat bizony részint a krízis hozta létre, rá, másrészt pedig a törvénykezési sietség során hoztuk ezeket a jogszabályokat, melyek maguk is károsak voltak. Thank you. Köszönjük szépen. Tulajdonképpen a száz, minden, illetve hat vagy hét a százból, az ugye több, 500-ból a 6 hét az nem olyan sok, nem ENSZ képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves jelentéstevő asszony, néhány bevezető megjegyzését karolnám föl. Én szkeptikus vagyok egy európai betét rendszerrel, betét garancia rendszerrel kapcsolatosan. Szerintem további lépést tenni a bankunió irányába, nem biztos, hogy a megfelelő irány. Tudjuk, hogy a bankágazat szabályozására vonatkozólag Európában történtek megfelelő lépések, de nem vagyunk biztosak abban, hogy nem a tagállamoknak kellene inkább ezt a feladatot ellátniuk. Egy európai rendszer jól néz ki a papíron, de végül is egy transferrendszer kialakulásához vezet, és végül majd a hétköznapi adófizetőknek kell a déleurópai bankokat támogatniuk, hiszen a déleurópai bankok sokkal törékenyebbek, mint az észak-európaiak, és végül majd az adófizetők pénzét kell felhasználni. Egy transferuniónak vagyunk a tanúi, az északiak finanszíroznánk a délieket. Szerintem ez a betétbiztosítási rendszer is ezt segítené elő, ezt erősíteni. Vannak gazdasági okok, amelyekkel indokolható egy betétbiztosítási rendszer létrehozása, majd egy következő ülés alkalmával felvonultatom ezeket. De ez a betétbiztosítási rendszer A baloldia, baloldaliak, a GUE szemében például a stabilitás segíti elő, de mégis ez egy moral hazard lenne, amely a nagy bankokat segíteni elsősorban. Végül majd a kormányoknak kell beavatkozniuk, hogyha problémák adódnak, és az adófizetők pénzéből fizetik meg a károkat. A költségeket közösségivé tesszük, a nyereség viszont néhány profitorientált cég zsebébe vándorol. Hogyha a nagybankok esetében nem működnek a dolgok, akkor általában olyan magasak a veszteségek, hogy a központi banknak és az adófizetőknek kell viselniük a költségeket. A 100 ezer eurós összeg is teljesen észszerűtlen, hiszen senki sem fogja tudni rendelkezésre bocsátani az összeget, hogyha gond van. Adott esetben az LKB-nak még több pénzt kellene nyomtatnia, hogy ezt a fejenkénti 100 ezer eurót rendelkezésre tudja bocsátani. Végül egy hatalmas inflációnak lennénk tanúi, a pénz elveszítené értékét, és ez a százezres összeg még csak nem is egy nagyon nagy összeg önmagában véve. Ezzel a számmal megpróbáljuk elvakítani az embereket, de szerintem az Európai Unióban ezt nem szabad bevezetni, mert már csak azért is, mert nem mindegy, hogy szegény vagy gazdag tagállamokról van szó. Várom az együttműködést a kollégákkal, az árnyék jelentéstevőkkel az elkövetkezendő hónapok során, és mint ahogyan mondtam, nekem azért vannak aggájaim. Én szkeptikus vagyok. Én nem tudom támogatni ezt a rendszert, de hát nyilván ez nem lep meg itt senkit a jelenlévők közül. Köszönjük szépen! A kezdvéjáj következik. Minden felszólalónak, felszólalónak három percet tudunk biztosítani. Burkhardt Bálc az első. Köszönöm, elnök úr! Először is Köszönöm Eszter Delangának a bevezetőt. Úgy gondolom, nagyon jó bevezetőt tartott. November 24-én a bizottság javaslatot tett egy rendeletre. Én némileg értetlenül állok a e javaslat előtt. A 4 plusz 1-es elnöki jelentése támaszkodik ez a javaslat, de hát nem is konzultáltak ezt megelőzően, és a parlamentet sem kérdezték meg erről a jelentésről. Mivel a vita egészen korai szakaszában vagyunk, inkább kérdéseket tennék fel. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit gondol arról, hogy a társjogalkotók a három oldalú egyeztetésben a bizottsággal együtt 2019-re időzítették a betétekre vonatkozó irányelv revízióját. Hogyan gondolkodik a bizottság a jobb szabályozásra ról szóló menetrendről, amelyet prioritásnak nevezett meg ugyan, és amelyben megköveteli az átfogó konzultációkat és az ex ante értékeléseket és tanulmányokat, és a betétbiztosítási rendszer kapcsán hogyan gondolkodik ezen prioritásokról és alapelvekről? Miért akar a bizottság pont most sürgősen cselekedni? És nem kellene-e a bizottságnak például ehelyett a már elfogadott jogszabályok következetes alkalmazásának kérdésével foglalkoznia? Sok tagállam ugyanis a már elfogadott jogszabályokat még mindig nem hajtotta végre. Nem kellene-e a bizottságnak inkább azzal foglalkoznia, hogy a tagállamokban a nemzeti betétbiztosítási rendszereket mielőbb bevezessék a moral hazard elkerülése érdekében. Nem kellene-e a bizottságnak sokkal sürgetőbben foglalkoznia a bail-in elv alkalmazásával, végrehajtásával? Emellett felmerül bennem a kérdés, hogy a bizottság nem aggódik-e amiatt, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek egységes európai betétbiztosítási rendszert követelnek, miközben a bail-in szabályokat fel akarják puhítani. Hogyan fér ez össze? Hogyan veszi figyelembe a bizottság például azt, hogy vannak olyan bankok, amelyek aránytalanul magasan fektetnek be államkötvényekbe, olyan tagállamok által kibocsátott államkötvényekbe, ahol még mindig súlyos gazdasági gondok vannak. Nem kellene itt foglalkoznia a bizottság, ezekkel a gondokkal foglalkoznia a bizottságnak. Bennem rengeteg kérdés merült fel, ha valaki a bankunió emélyítéséről, véglegesítéséről beszél, akkor a már elfogadott szabályok végrehajtásával kell elsősorban foglalkozni. Ha már az egyes és kettes pillér is repedezik, miközben a hármas pillért még nemzeti szinten se hajtottuk végre, hát akkor igen súlyos kérdések merülnek fel bennem. Szerintem fontos lenne, hogy a kockázatokat tovább csökkentsük, és azoknak kellene pénzügyileg is felelősséget vállalniuk, akik kockázatot vállaltak. Ha bizottság már a betétbiztosítási rendszer kapcsán is én gyorsan kíván cselekedni, akkor biztos az előző kérdéseimet is meg tudja oldani mielőbb. Köszönöm. Köszönjük szépen. Márkus Ferber következik. Köszönöm szépen. Rengeteg mindent elmondtak már a kollégák, ezért megpróbálok majd relatív röviden fogalmazni. Először is meglep, hogy a bizottság azt mondja, hogy hatástanulmányra nincs szükség, mert 2010-ben készült már ilyen. Ha belenézek a naptáramba, és remélem, hogy nem tévedek, de hát szerintem 2016-ot írunk most, és az elmúlt hat év során elég sok minden változott. Egy 2010-es hatástanulmányban nyilván nem lehet mindent figyelembe venni, ami ma érvényes, és nem is tér ki mindenre minden részletére a betétbiztosítási rendszernek. És hát betétbiztosítási rendszerről van szó, de hosszú távon ugye nem csak egy biztosítási rendszerről lenne szó, hanem egy garancia rendszerről, mégpedig egy olyanról, amely központosított és egész Európára érvényes. Úgyhogy én már magát az elnevezést sem tartom helytállónak a bizottság részéről. A sajtó közleményében is többet beszél a biztosításról, miközben a javaslat maga egészen másról szól, ez azért kérdéseket vet fel. Egy következő dolog. Ha már központi irányítású rendszerről beszélünk, akkor miért nem teremtünk egységes versenyfeltételeket? Miért teszünk különbséget azok között, akik bevezették az eurót, akik még nem vezették be az eurót, és azok között, akik soha nem is fogják az eurót bevezetni. Ugyanis a nemzeti rendszeren belül a 0, 0,5 és 0,8 százalék között választhatnak azok, akik még nem vezették be az eurót, miközben más szabályok vonatkoznak az euróvezeti országokra. Ez nem teremt egységes versenyfeltételeket, sőt torzulásokat eredményez az Amerikai Egyesült Államok példája éppen ezért nem érvényes, nem lehet összehasonlítani az ő piacaikat a mieinkkel. Egy egységes, igazi egységes eh, valuta övezetről van szó Amerika esetében, ott fel sem vetődnek azok a kérdések, amelyek itt igenis felvetődnek. Foglalkozni kell azzal is, hogy nem kell egy asset quality review-t készíteni, hogy tudjuk, hogy a bankok esetében eh, miről is beszélünk csak azon 124 bank esetében készült ilyen, amelyek az LKB felügyelete alá tartoznak. Szerintem az összes több mint 8000 bank esetében el kellene ezt végezni. Kérdés, hogy ezt meg akarjuk-e tenni. És felvetődik a kérdés, amelyről holnap Veszteger biztos asszony is beszélünk majd, hogy a prevenció versus bankszanálás esetében csak a bankszanálás bankmentés lesz opció, vagy a prevenciót csak önkéntes rendszereken keresztül lehet megvalósítani, ezt sem értem egészen. Sok kollégához hasonlóan tehát bennem is sok a kérdője, nem kaptunk elég választ a bizottságtól. Jelen pillanatban, megmondom őszintén, a meglévő jogi keretet elégségesnek tartanám, hogyha a bizottság gondoskodna arról, hogy mindazon tagállamok, amelyek még nem, tett, nem tettek eleget a végrehajtás területén, ezt megtennék, és aztán majd 2019-ben elég lenne megvizsgálni a helyzetet. Köszönöm. Thank you, Mr. Jonas Fernández. Jonas Fernández Muchas gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Az a helyzet, hogy itt az első eszmecserén majdnem mindent elmondtunk ma már, erről a javaslatról, a betétbiztosítási rendszerre vonatkozó javaslatról. Szerintem az a menetrend, ami a javaslatban olvasható, és ami a folyamatra utal, az elfogadási folyamatra utal, szerintem túlságosan lassú, hiszen láthattuk, hogy az elmúlt hetekben is, hogy milyen súlyos gondokkal küzd ez a rendszer, úgyhogy gyorsabban kéne ezt a modellt létrehozni. Nos, nos, úgy gondolom, hogy ki kell térni néhány javaslatra, amit a kollégák, amit a kollégák is felvetettek. Nagyon fontos az, hogy a jogalapot tisztázzuk. Szerintem a bázeli tárgyalásokat kell venni alapul, annak nincs értelme, hogy globalizált, tehát világ szintű normákat vegyünk alapul, hiszen ilyenek nincsenek, annyira eltérnek a normák, és azt, se, azt sem szabad elfelejteni, hogy közös, piacon, közös piacról beszélünk, ezért alapvetően nagyon eltérő banki rizikóról nem beszélhetünk. Hogy tőke követelményeket fogalmazzunk meg az államadósággal kapcsolatban, ezt nem igazán értem. Európában csak két ország van, amelyre a default rendszer vonatkozik, a default folyamat, a Németország és Görögország, úgyhogy nem értem, hogy erre miért lenne szükség. Jelenleg létezik egy 25%-os határ a magán hitelezőkre vonatkozóan. Ennek mi értelme lenne, hogyha ezt az állam adósságra vonatkoztatnánk? Szerintem a rizikót máshogyan is lehet kezelni, a kockázatot Szerintem a, fe, a felügyeleti rendszert kéne megerősíteni, ez a bázeli rendszer második pillére, tehát új orientációt szeretnénk kérni, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, vagy a bázeli harmadik pillérben is nagyobb átláthatóságra van szükség, de nem értem, hogy az első pilléren keresztül mi értelme van ennek az ellenőrzés megerősítésnek, mert ezzel csak elfolytjuk azt a lehetőséget, hogy államadósággal jelenjen meg a bankrendszerben, és ezzel a fiskális politikának teszünk rosszat. Nos, szerintem annak semmi értelme, hogy a betétbiztosítási rendszerről vitatkozzunk. Szerintem az állam adósságról kéne beszélni, illetve az eurókötvényekről illetve arról, hogy a válság során mekkora adósságot halmoztunk fel. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Pablo Zálba. Köszönöm, elnök úr, egyetértek a kollégákkal, ők gyakorlatilag már mindent elmondtak, amit én szerettem volna, de azért egy-két dolgot hadd emeljek ki. Egyetértek jelentéstevővel valóban nem egyszerű a kérdés, de nagyon fontos és nagy szükség van rá. Nagyon fontosnak tartom, hogy, meg, hogy létrejöjjön ez a harmadik pillére a bankrendszernek, az európai betétbiztosítási rendszer. Nekem nagyon nagy a bizalmam a jelentéstevő iránt, bár a munkája nem lesz könnyű. Az biztos, hogy a kockázatot közösségi kell tenni, más lehetőség nem elképzelhető. Ez egy nagyon vitás kérdés, nagyon sok bizonytalanságot kelt a kollégákban és a tagállamokban. És nyilvánvaló, hogy ellentételezés nélkül nem lehet a kockázatot közösségével tenni. És nem lehet mindent mindennel kapcsolatba hozni. Ha ezt tennénk, akkor valószínűleg egyáltalán nem lépnénk előre, vagy olyan vagy megsemmisítenék egymást az intézkedéseink, döntéseink. Azt hiszem, hogy jó kezekben van jelentés, köszönöm. Excellent. Um, Kostas Mavridis. Kostas Mavridis. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az itt lefolytatott vita többről szól, mint a betétbiztosítási rendszerről. Nem fogjuk megoldani a technikai szempontokat, sőt, végig sem tudjuk vitázni ezt a vitát, de ez csak az első eszmecsere amúgy is. Úgy gondolom, hogy a bank befektetési rendszerről szóló vita és a bankunióról szóló vita többről kell, hogy szóljon, nem csak a bankunióról. Én úgy gondolom, hogy azért vagyunk itt, hogy közös szabályokat dolgozzunk ki. Ezeket a közös szabályoknak azonban objektívnek és nem elfogultnak kell lenniük. Ám a bankunió harmadik pillér nélkül nem csak, hogy nem teljes, hanem mindenképpen elfogult. Mondhatni, hogy egy irányba húz. Mondok néhány példát. néhány választ, amely azt mutatja meg, hogy elfogult ez a bankrendszer. Az Európai Központi Bank nagyon világosan fogalmazott a kérdés kapcsán. Elmondta, hogy harmadik pillér nélkül a bank unió diszkriminatórikusan működik a befektetőkkel szemben, hiszen nem azonos módon kezeli őket. Ráadásul indirekt módon közvetetten diszkriminál, hiszen nem ugyanúgy kezeli a magánbankokat. Tehát nincsenek egyenlő versenyfeltételek. Mondok egy példát. Az európai periférián lévő magánbanknak egy, mondjuk egy német bankkal kell versengenie. A két bankot más-más kormányok garantálják, és ez közvetve mégis egy versenyelőnyt jelent persze a német bank számára. <clears throat> Emlékszem, hogy amikor a biztosokat meghallgattuk másfél évvel ezelőtt, és kineveztük őket, akkor nem arról volt szó, hogy szükség van-e egy betétbiztosítási garanciára, vagy hogy végrehajtjuk ezt, hanem csupán az volt a kérdés, hogy mikor fogadjuk ezt el. Úgy tűnik azonban már egyesek meggondolták a dolgot. Ami pedig az FDIC, tehát az Európai betétbiztosítási garanciát, garancia alapot illeti, nem a megszüntetéséről, hanem a kiterjesztésére tűztük ki célül, és hogy a biztosítási összeget, keretösszeget is növeljük. Ugyanakkor a moral hazard, a morális veszély kérdése nagyon legitim kérdés. De ne felejtjük el, hogy az első és a második pilléres intézkedések éppen ezt szolgálják, hogy minimalizáljuk a moral hazardet. Hogyha <clears throat> tehát valaki a moral hazardet eh, nem akarja taglalni a betétbiztosítási rendszerben, az voltak éppen a betétbiztosítás rendszerét akarja megszüntetni. Tehát a moral hazard mindig fenn fog állni, mint veszélyforrás. Köszönöm. Köszönöm, Danuta Hübner. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor felmerült ez a kérdés, hogy miért, hát azt mondhatom, hogy a tagállamok elkötelezettek a bankunió létrehozása kötelezettségeket ró rájuk, de ugyanakkor szükség van egy befektetési biztosít, vetétbiztosítási rendszerre. Ebben nem lehet vita, ez voltak éppen a bankunió kézenfekvő beteljesítését jelenti. De a krízis maga is rávilágított arra, hogy meg kell újítani a nemzeti betétbiztosítási rendszereket úgy, hogy a nagy szisztemikus veszélyeknek el is ellen tudjanak állni, amelyek esetleg a nemzeti hatóságok veszteség abszorpciós kapacitásán túlmutatnak. Előfordulhat, hogy nemzeti betétbiztosítási rendszerek fizetésképtelenné válnak, és ekkor lépne életbe az európai betétbiztosítási rendszer, már pedig, ha a rendszert stabil akarjuk tenni, a betétbiztosításra szükség van. A határokon átnyúló tevékenységű bankok Nál azt látjuk, hogy a leányvállalatok a befogadó ország betétbiztosítási rendszerébe fizetnek be. Tehát, hogyha van egy ilyen nagy, sok országban dolgozó rendszer, bank, akkor a nemzeti leányvállalatok betéteit a nemzeti betétbiztosítási alapok biztosítanak. Tehát a burden sharing elve mégiscsak az terhek megosztásának elve érvényesül. Végezetül a kockázat csökkentés, illetve a kockázat mutualizációja, kölcsönösítétele, mint két egymással versengő és egymásnak feszülő szempont. Hát nem tudjuk nullára csökkenteni a kockázatot, ez teljesen világos mondva, hogy előbb csökkentjük a kockázatot, aztán a kockázat megosztás mechanizmus kidolgozásának durálkodunk neki. Nem, Philip Lambertsel értek egyet, sok jó tervezetet láttunk mindkét megközelítés érvényesülésére, de látni kell, hogy a két mechanizmus megerősíti egymást. Azaz egyszerre kell csökkenteni a kockázatokat, és ugyanakkor párhuzamosan a kockázat megosztás rendszerén is dolgozni kell. Köszönöm. Köszönjük mi. Notis Maria kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, ez egy nagyon érdekes vita, amit itt az európai betétbiztosítási rendszerről lefolytatunk. Fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan európai rendszer, amely igazi garanciát nyújt, amely a betéteseket banki problémák esetén kártalanítja. Természetesen itt is van egy plafon, van egy bizonyos korlát, és nagyon fontos, hogy a pénzügyi piacoknak ez egyfajta stabilitást adja. De el kell kerülnünk, hogy a bankok elszegényedjenek. Ezért fontos az, hogy a felügyeleti rendszert megerősítsük, főleg ott, ahol a bankoknak az a mérlege nem túl kiegyenlített, ahol um, ahol a pénzügyi termékek mérgező fajtáival üzletelnek. Nos, tehát nagyon nagy szükség van egy ilyen biztosítási rendszerre, illetve arra, hogy jól működjön a pénzügyi rendszer. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a nagyon károsító, nagyon megszorító jellegű intézkedések arra vezetnek, ahogy ezt láttuk Görögországban, hogy az emberek fizették meg mindennek az árát. Hogyha nagyon szigorú intézkedéseket használunk, akkor nézzük meg, hogy ez mihez vezetett, hogy milyen a mostani helyzet. Ezt már elmondtam akkor, amikor Dyson Blumurral találkoztunk. A trojkával, a harmadik memorandummal, az eurócsoporttal, aminek Dijsselbloem úr az elnöke, ők, ők eladni akartak. Én viszont feltettem a kérdést, hogy miért nem lehet az olasz megoldást alkalmazni, amit Drági úr is, amit Drági úr is szorgalmazott. Tehát Olaszországban abs i alakítják ezeket, ezeket a termékeket. Ezt javasoltam én Dyson Bloom úrnak. Ő viszont kezeit mosta, mint Pilátus. Én azt szerettem volna, hogy legalább válaszoljon. De nem így történt. Én úgy gondolom, hogy az összes betétest ugyanúgy kell kezelni, a görögöket is, és az olaszokat, olaszokat is. Az olasz me- megoldást elfogadták, ez Trági úr is tudja, Szerintem ugyanígy kéne eljárni Görögországban is, az úgynevezett tiltott hitelek esetében. Remélem, hogy a vita következő etapjában részletesebben tudunk majd erről a kérdésről beszélni. Nagyon érdekes volt ez eddig. Előbb-utóbb azonban nagyon komoly intézkedéseket kell tenni, hogy legyen egy igazi európai betét biztosítási rendszer. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, Tojrár képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim. Nagyon izgalmas ez a vita. Izgalmas, és egyetértünk abban, hogy mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy az Európai Bank ágazat stabilitását biztosítsuk. Ugyanakkor felmerül bennem az a kérdés, hogy az itt megvitatott intézkedések, miszerint, hogy a betétbiztosítási rendszert közösségévé tegyük, szükségesek-e, és hogy ez a helyes út. Hogyha az instabilitás okára kérdezünk rá, Európa különböző részeiben, akkor elég gyorsan arra következtetésre jutunk, hogy a bankok mérlegében sok államkötvény szerepel. Ilyen módon nem reagálhatok a betétbiztosítás rendszerével erre a problémára, hanem sokkal inkább úgy, hogy az állam kötvényeket bizonyos kockázati tényezővel látom el. Volt erről szó a bankunióban, és csodálom, hogy az Európai Bizottság miért nem ö, foglalta a javaslatai közé ezt a szempontot az is egy kérdés, hogyan lehet csökkenteni az államadóságot. Erre se koncentrálunk most, hanem egyszerre csak a közösségi vitétel és a felelősségvállalás szempontjaira koncentrál a bizottság. A nagyon gyorsan napirendre vették ezt a kérdést, anélkül, hogy a rossz eh, mérlegek okát megvizsgálnánk. Kvázi pánis értséggel tette ezt a bizottság, hiszen azt is meg kellene még vizsgálni, hogy az eldöntött intézkedéseket alkalmazzák-e, milyen hatással járnak. Kiderül, hogy egy-két tagállam még nem is ültette át ezeket a szabályokat. Miért tegyük meg a második lépést, kérdem én a bizottságtól, amikor még az első lépést sem tettük meg? Ráadásul kérdezem továbbra is a bizottságot, hogy a nemzeti betétbiztosítási alapok átalakítása sem történt még meg. Miért csésünk az európai betétbiztosítási alappal. Amikor a bizottság szakértőivel beszél az ember, akkor azt hallja mindig, hogy persze a probléma az, hogy a központban fölös likviditás van, a perifériában pedig nem. Hát ha erről van szó, akkor nem betétbiztosításról van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy hogyan lehet az Európai Unió perifériás országaiba likviditást csatornázni is felmerül bennem a kérdés, hogy itt a betétbiztosítási alappal lehetne ezt megoldani, vagy sem. Van egy utolsó kérdésem, melyet még fel szeretnék venni ma délelőtt, az a megtiszteltetésért, hogy a kis és középvállalkozások intergrupjának alelnökeként egy tanulmányt mutathattam be. A szabályozás kis és közepes bankokra háródó költségeiről. Empirikus bizonyítékokkal rendelkezünk, hogy az általunk elfogadott törvények más-más módon hatnak ki a bankokra, attól függően, hogy mekkorák. Ferber kollega már versenykérdését felvetette. Én úgy hiszem, hogy mielőtt a betétbiztosítások közösségivé tételéről döntenénk, először nagyon is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kihatással járna mindez a versenyre. Mondok erre egy példát. Tévesen mindig azt híresztelik, hogy Európa overbanked volna. Elnézést mondja az elnök, lejárt az ideje. Just to finish, csak éppen befejezem, mondja Toirer képviselő. Egy szóval, nem túl sok bank van Európában, hanem sokkal inkább az a tény, hogy a kis és köz, közép vállalatok, a kis és közép bankok szolgálatait veszik igénybe, és erre figyelnünk kell. Thank you. Peter Zimon. Einleitend möchte ich anknüpfen. Bevezetőképpen a Teurer kollega bevezetőjére utalok vissza. Az a cél, hogy a bank uniót megerősítsük. Ebben egyetértek Teurer kollégával, ám abban vita van sokunk között, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt. Talán célvezető volna, hogyha egy-két alapelvben megállapodhatnánk a bankunió megerősítésének egy-két alapelvében. Úgy gondolom, hogy világossá kell tenni, hogy nem szabad az elért vívmányok szintjét kompromitálni, nem szabad feladni a vívmányok szintjét, vonatkozik ez a betétbiztosítás rendszerének működésére, valamint a stabilitásra abszolút számokkal is. Ami a betétbiztosítási rendszer működését illeti, elmondhatom, hogy a jelenlegi biztosít, betétbiztosítási rendszer példátlansít. Nem csak egy P-box rendszerrel védjük meg a betéteket, mi több a rendezett szanálás jogi kereteit megteremtve új utakat járunk, és a sok országban bizony nagy segítséget nyújt ezen felül pedig early intervention intézkedéseket, korai beavatkozási intézkedéseket is bevezettünk. Így voltak éppen megakadályozható, hogy a biztosítási alap vagy az adófizetők pénzét használják fel. Meg kell akadályoznunk, hogy a betétbiztosítási alap eszközét eh, alkalmazzuk, meg kell ezt előznünk. És ilyen módon meg kell akadályoznunk, hogy túlontúl felduzzasszuk az alapot, másrészt pedig azokban az országokban, ahol a betétbiztosítási rendszerek még nem olyan kiépítettek, mint más országokban, és az emberek sem tudnak róluk, Ezeket az országokat meg kell erősítenünk, anélkül azonban, hogy a többi országban a betétesek rendszerbe vetett bizalmát aláaknázzuk, meggyengítsük. Senki nem, senki nem vál, senkinek nem válna hasznára, hogyha az eurozónán belül volnának stabil államok, akik a folyamat végén gyengébb lábakon állnának, mint a folyamat elején. Erre mindenképpen figyelnünk kell. Mi több, mi a parlamentként arra is kell, hogy koncentráljunk, hogy ilyesmi ne történhessen meg ne történhessen meg az, ami a szanálasi jogszabályok elfogadásakor megtörtént, hiszen sok ö, lépést a level 2 szintre, a 2 szintre ö, irányoztunk át, a parlament pedig ö, már akkor protestált, hogy a szereplők kockázati mérlegelését nem megfelelően hajtották végre. Nézzük meg, az egész jogszabálytervezetet most. Már megint a level kettőre próbálja a bizottság átterelni ezt a kérdést, és a parlament ugyanazzal a helyzettel áll szemben, mint akkor. Úgy gondolom, hogy tanuljunk, a régebbi jogszabály elfogadásának tanulságaiból, és tekintsünk ki ezekre a kérdésekre, és igenis a level egy szinten, magyarra mondva, a jogalkotói szinten szabályozzuk, ahol persze a parlament is hallathatja a hangját. Thank you. Uh, Köszönöm. A bizottság is kapott néhány kérdést. Patrick Persons úr van itt a körünkben, meg is adnám neki a szót. Thank you, Chairman. be... Köszönöm, elnök úr, rövidre fogom. Nagyon izgalmas volt ez az első eszmecsere itt a szakbizottságban. Három dolgot szeretnék összesen mondani. Az első az, hogy valóban a jelenlegi irányelv értelmében az Európai Bizottságnak felül kell vizsgálnia a hatályos irányelvet, és jogalkotási javaslatot kell tennie 2019-ig legkésőbb. Mi azonban nem szeretnénk addig várni, a bizottsági javaslat a hiányzó harmadik pillér kérdésével foglalkozik, ez hiányzik a bankunióból. A hiányzi, hiányzó bank pillér azt jelenti, hogy, hogy, hogy baj van a banki felügyeleti rendszerrel, ez létezik már, de nincs meg az európai betétbiztosító rendszer, hogyha bankok bajba kerülnének. Ez hiányzik, Sajnos megmarad, a, megmaradt a negatív bank államadóság rendszer. Hogyha ez megtörténik, ha ez megváltozik, akkor úgy gondoljuk, hogy stabilabb lesz a bankrendszer, és megnő a bizalom iránta. A második mondanom. A, biz- a bizottság erre a kitűnő eszmecserére nagyon nagy figyelemmel volt, nagyon sok értékes információ, vagy értékes meglátás elhangzott, föl kell tenni a kérdést, hogy a kockázat alapúságot hogyan, hogyan kell kezelni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kezdetektől kezdve fogva egyértelmű legyen a helyzet. A moral hazardról is szó volt. A spekulációra vonatkozó garanciákat találhatunk a rendszerben, és hat tagállam elvileg már idén már idén tavasszal át fogja emelni jog anyagába a betétbiztosító rendszerre vonatkozó szabályt. Úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy minden tagállamban a lehető legnagyobb stabilitásra törekedjünk, mindent megtettünk azért, hogy a javaslatban ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk. Reméljük, hogy hosszú távon, ugye 2024-ig kell mindezt hatályba helyezni, tehát meggyőződésünk, hogy ez a hosszú folyamat ezt lehetővé teszi. Egyetértek azzal, hogy az EDIS, az Európai Biztosít, Betétbiztosítási Rendszer valójában a kockázat megosztásról szól, a bizottság egyetért azzal, hogy ezek az intézkedés, ezeket az intézkedéseket kockázat csökkentő intézkedéseknek kell kísérnie. Ezzel a javaslattal együtt azonban azt gondolom, hogy ezt mindenképpen folytatni kell még az a különböző államadósági kérdésekben az államadóságra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban a kérdés az, hogy ezt csak hogyan tesszük. A tanács is halad, a maga módján azt hiszem, hogy júniusban fogadják el a júliusban fogadják el az általános megközelítést, meg kell nézni, hogy addig mire lehet számítani. Thank you. Köszönjük szépen. Azt hiszem, a bizottság illetve a tanács tiszteletben tartja majd a bizottság kezdeményezési jogát. A jelentéstevő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak az elmondottakat. Természetesen nagyon hálás vagyok a bizottságnak is az elmondottakért. Úgy érzem, hogy a menetrendet, amelyet elfogadtunk, támogatja mindenki egy frakció kivételével, de ez nem volt meglepetés. Úgy gondolom, jó egyensúlyt teremtünk a között, hogy elég időt szálljunk a kérdések megoldására, másrésztről pedig ne pazaroljuk az időt, ha csak nem muszáj. Számos nagyon jó megjegyzést tettek a kollégát. Néhány kollégát hallva az ember azt gondolhatná, hogy a bizonyos betétekre most éppen nincs biztosítás, nincs garancia, de azért illúzióink se legyenek, az átlagpolgárnak az a legfontosabb, hogy az ő betétje biztosítva legyen. Nyilván a nemzeti rendszerek ezt nem tudják tökéletesen ellátni jelen pillanatban. Fontos az is, hogy az első szakaszban egy likviditási támogatást biztosító rendszer lehet, hogy elegendő is lenne. Néhány kolléga tehát felvetette, hogy milyen eszközre van szükség, a jobb garancia szempontjából, ez egy nyitott kérdés, és azt hiszem a betétbiztosítási rendszer az egyik lehetőség. Fontosnak tartottam azt, amit néhány kolléga mondott, nevezetesen biztosítanunk kell, hogy minden ország, minden nemzeti rendszer megerősödjön egy ilyen lépés által. Sokan összehasonlítják az európai rendszert Amerikával, de Amerika, az USA nem egyenlő az EU-val. Nálunk a nemzeti szint is érvényesül, és az európai szint is. Így módon egyedülálló az Európai Unió működése, és hogyha úgy tekintünk a betétbiztosítási rendszerre, hogy európai szintre tevődik át a felelősség a tagállami szintről, akkor ez nem fog működni. Fontos, hogy nemzetállami szinten is érvényesüljön a felelősségvállalás, és EU-s szinten is nem arról van szó, hogy vagy csak az egyik, vagy csak a másik lehetséges, mindkettőre szükség van. Több frakció is utalt a mixingre, a különböző elemek vegyítésére tett megjegyzésemre. Többen is elmondták, több frakció is elmondta, hogy a szolvencia szabályokat mindenképpen végre kell hajtani. Nyilván a bizottsági javaslatban is szerepel ez. Többen is elmondták, hogy az állami felelősségvállalás, illetve kockázatvállalás sem került be a bizottsági nyilatkozatba. Ó, dolgok. Nagyon örültem annak, hogy Danuta elmondta, és úgy tűnik ugyanaz a tapasztalatunk ezen a téren hogy meglepődött azon, hogy gyakorlatilag egyetért ebben az esetben Philip lambert lehet, hogy Philip Lambert most bölcsebbé vált, hogy nagy papa lett, de én is egyetértettem sok mindennel, amit Philip Lambert mondott. Az egyik ezek közül az, hogy hogyan tudjuk az édész dossziéban a kockázat csökkentést érvényre juttatni, másrésztről pedig a kockázatok mérlegelése az alaphoz való hozzájárulásban. Ez is nagyon fontos kérdés. Markus Ferber a mellette szóló, ellene szóló érvek és az, amit nem tudunk, a nemzeti felügyelet és az EU-s felügyelet kapcsolata is egy olyan kérdéskör, amelyet részletesebben meg kell vizsgálni, és Péter Zimon nagyra értékelem a delegált jogi aktusokra tett megjegyzést, és azt, hogy a magában a jogszabályban is a kockázatra vonatkozó részeket szerepeltetni kell, és valóban nem szabad elkövetni azokat a hibákat, amelyeket megelőzhetünk. Várom az együttműködést a kollégákkal, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, ez egy nagyon érdekes vita volt. Még időben is vagyunk, sikerült tartani az időt. De hát az is világos, hogy ezzel a témával behatóan kell foglalkoznunk. Sok nagyon érdekes dolog merült fel a vita során. Lehet, hogy majd később még el tudjuk mélyíteni ezt az eszmecserét. Különösen nehezen érthető számomra, hogy hogyan lehet ne a kockázatcsökkentést elérni a bankok tőkéjének csökkentésével hogyha az állami a felelősség, akkor is kihatással van ez a bankra. Teljesen független attól, hogy 25 vagy 30 százalékról beszélünk. A pénzügyi stabilitás szempontjából ez mindenképpen gondot jelentene. Fernández kolléga vetette ezt fel, de hát most természetesen nincsenek még részletes javaslatok az asztalunkon. A bankunióról szóló jelentésben kiegyensúlyozott szövegre van szükség, de lesz még persze időnk vitázni erről a témáról és a részletkérdésekről is. Ez volt ugye az első eszmecserénk, a második eszmecserére április 7-én kerül sor ebben a témában. Nyilvános meghallgatás is lesz. Május 24-én a büró azonban még dönt erről. Szeptemberben fogjuk a jelentéstervezetet megvitatni. Október 6-a a módosítók benyújtásának határideje. Őszintén szólva, Szeptember 26 és október 6-a a módosítók benyújtására. Nagyon rövid határidő, különös tekintettel arra, milyen fontos témáról van szó. Ne nyissunk most vitát a menetrendről, de nyilván önökön múlik, hogy mit szeretnének, szerintem nagyon kevés időnk lenne a módosítók benyújtására. Gondolom, hogy a képviselők a kollégák több időt szeretnének a módosítók elkészítéséhez, de hát ma nem kell erről még végleges döntést hoznunk. Mára lezárhatjuk tehát ezt az eszmecserét. Köszönöm a jelentéstevőnek és az összes árnyék jelentéstevőnek a munkát. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Ez ismét csak egy Ferber jelentés. Hát Ferber kolléga ma túl teljesít, sőt, még két jelentése van, nem csak egy. Mint ahogyan tudják, meg kell vitatnunk két jelentést. A MIFID és a MIFIR szabályozások kiegészítéséről, illetve módosításáról van szó, mindenki tudja, hogy miről van szó, legalábbis a jelentéstevő biztosan. Döntöttünk az egyszerűsített eljárásról, és van egy további módosítás, amelyet a jelentéstevő maga készített el. Márkusz, parancsolj! Mutasd be nekünk a javaslataidat. Köszönöm, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Voltak éppen a MIFID kérdését már múlt évben szögre akartam akasztani. Ezt is terveztük, de sem az Európai Bizottság nem fogadott el a mai napig egy delegált jogi aktust, sem a szabályozói és a végrehajtói technikai standardok nem állnak rendelkezésünkre, ezekkel is foglalkoznunk kell a scrutiny sloton belül. A legutóbbi, a tavalyi scrutiny slotunk során azt az információt kaptuk, hogy a MIFID és a MIFIR-nél a normák, a, a normák késedelmesek. Ha arra gondolunk, hogy mennyi időbe tellett, amíg a bizottság ezt a hosszú és terjedelmes jogszabálytervezetet előkészítette, akkor különösen sajnálkozunk, hogy a végrehajtási szabályokat, normákat ilyen nehezen készítik el, de amint megkaptuk a tervezetet, már elkészítettem a jelentés tervezetet, Szóval, ha megvan a szándék, hogy nem mondjam, ha nincs restség, akkor elég gyorsan lehet dolgozni. Ami a MIFID és a MIFIR menetrendjét illeti, soha nem a parlamenten múlott, hogy ha késedelmesen szabályoztunk valamit, mindig az Európai Parlamenten kívüli intézmények házatáján akadozott a munka. Hát ennyit akartam megelőzésképpen, megelőzőleg mondani. A dolog lényegéről rövidre foghatom magamat. Minden frakcióval foglalkoztunk egy tárgyaló keretén belül a javaslattal, azzal, hogy milyen választ adjunk a bizottság javaslatára. És azt a választ adtuk, hogy az egyéves halasztást nehéz szívvel, de el tudjuk fogadni. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy kicsikét csodálkozom, hogy az ESMA most azt hírezteli, hogy ez egy év nem volna elegendő. Hát én megmondtam a biztosnak, meg Steven Majornek, hogy nem lehet újra tölteni a puskát, egy lövedék van a csőben, ezt lehet kilőni, az egyéves halasztást elfogadjuk, de hogy most újabb halogatá, halasztásból halogatás váljék, ez nekünk elfogadhatatlan. Éppen ennél a kérdésnél helyes volna, hogyha az ESMA tényleg hallgatási fogadalmat tenne, és nem a időhatárok kitolásáról beszélne, hanem a végrehajtói munkát végezni el. Én tehát a tárgyaló csapat és a bizottság általi megállapodáshoz tartom magamat, ám áttekintve az anyagot megállapítottam, hogy van még egy eh, hatályba lépési dátum, amely dátumról ismét el kellene gondolkoznunk. Azért, mert a level 2-2 szintű intézkedések hiányoznak. Tehát ilyen módon nem lehet betartani a hatályba lépés határidejét, mert nincsenek végrehajtási normák kidolgozva. Tehát hiába írjuk elő, hogy ekkor hatályba lép az irányelv, hogyha a normák és a szabályozási részletkérdésekről még az ESMA és a bizottság nem döntött. Tudom persze, hogy sokan azt mondják, hogy meghatároztuk a végrehajtás során, hogy mi nem működik. Itt volna az ideje a Mifide teljes áttekintésének, reviewjának. Hát, hogyha elolvassák az én jelentés tervezetemet, láthatják, hogy ettől a felvetéstől távolságot teremtettem, nem értek egyet ezzel a felvetéssel, hiszen egy év nem lesz elég erre a becsvágyó célkitűzés végrehajtására. Éppen ezért javaslatom az, hogy koncentráljunk arra, amiről itt szó van, mégpedig a dátumra. Nem volt még lehetőségem, de holnap majd lesz, hogy a holland soros elnökséggel eszmét cseréljék, mert kíváncsi vagyok, hogy náluk milyen menetrendet követnek, Erről még nem hallottam semmit. Örülnék, hogyha a tanács a határidők tekintetében ugyanolyan becsvágyóan lépne fel, látna a munkának, mint mi, azért, hogy mi hamarabb a tanács és a parlament megállapodásra juthasson. Én, mint jelentéstevő, nem akarok hozzájárulni ahhoz, hogy további késedelmet szenvedjen a MIFID és a MIFIR ügye, Szóval mindent megteszek azért, hogy mi hamarabb elfogadjuk ezt. Ennyit tudok a MIFID, mifir ről mondani. Remélem, ez csak egy magán megjegyzés, remélem, hogy a MIFID, MIFIR kapcsán ez az utolsó jelentés, melyet megfogalmazhatok, 2011-ből származik a bizottság első MIFID-re vonatkozó javaslata. Remélem, hogy ezzel pontot teszünk e hosszúra sikerült MIFID-MIFIR mondat végére. Köszönöm. Thank you uh, on behalf... Köszönöm. Annelies Dot nevében, aki egy gyönyörű kislánynak adott nemrég életet, a nevében valaki hozzá fog szólni. Egyébként képet is kaptunk. Köszönöm, elnök úr, Annelies kollégánk foglalkozott ezzel a témával, és a hónap elején megszületett Isabella nevű lánya. And mother and daughter are doing fine, Mark. Anya és lánya jól vannak, kedves Márkusz. Mifid, Mifir, ezek a válság utáni jogalkotás fontos elemei, és mindenki egyetért azzal, hogy nagyon fontos, hogy ezt ne szúrjuk el. És az is nagyon fontos, azon majd mi hamar megint az új jogszabály. Fél évvel ezelőtt itt a szakbizottságban először ha meghallgattuk az ezmát, és aztán a bizottságot, és azt mondták, hogy szerintük, hogy a 2017-es januári határidőt nem valószínű, hogy tudni tartják. Ez nagyon nagy meglepetés volt a kollégákra, hiszen soha senki erre korábban nem utalt. Akkor megvizsgáltuk a lehetőségeket, hogyan lehet pénzügyi stabilitást garantálni? A betéteseket hogyan lehet kártalanítani, illetve hogyan lehet a jogbiztonságot elérni a rendszerben. Ezután az Európai Parlament egy nagyon egyértelmű levelet írt novemberben, amelyet aláírt az elnök is, és a jelentéstevő is, és az egész tárgyaló bizottság nevében, vagy tárgyaló küldöttség nevében írtuk ezt a levelet, amelyben kifejtettük azt, hogy késle, kifejtettük azt, hogy sajnáljuk, hogy késlekedik a rendszer, és azt is, hogy ilyen későn tájékoztattak minket erről. Arra kérjük a bizottságot, hogy folyamatosan számoljon be a parlamentnek a helyzet alakulásáról. Hogyha egy plusz évre van szükségük, akkor szeretnénk tudni, hogy ezt a plusz évet mivel törtik. és szeretnénk, hogy az, a 2018-as januári határidőre készen áll majd minden érintett szereplő. Egyébként a bizottság egy munkadokumentumot bocsátott rendelkezésünkre, ami szép dolog, de többre van szükségünk, hogy tudjunk haladni, hogy a határidőket tényleg tudjuk tartani. Második dolog. A parlament a MIFID 2-t és a MIFIR csak akkor tudjuk elhalasztani, hogyha a kettes szintre vonatkozó jogszabályokat a bizottság mi hamarabb elfogadja, illetve hogyha figyelembe veszi a parlament kéréseit, amelyről a bizottságnak, illetve az eszmának is írtunk már. A mai napig a bizottság nem fogadta még el a kettes szintű jogszabályokat, és semmiféle biztosítékunk nincs arra, hogy a parlament aggájaival foglalkoztak. Mindannyian szeretnénk minél hamarabb, minél gyorsabban haladni, illetve szeretnénk jogbiztonságot nyújtani az iparnak, hiszen ezt a nagy reformot nekik kell végrehajtani, és rajtuk múlik az, hogy hogyan működik az európai pénzügyi piac. De ehhez hát az kell, hogy két feltétel teljesüljön, amelyet itt megfogalmaztuk a parlamentben. Örülünk a frakció nevében mondom ezt, örülünk annak, hogy Ferber úr készíti a jelentést, nagyon örülünk annak is, hogy egyáltalán erről kérdésről jelentés születik. Fontosnak tartom azt, hogy a MIFIR egyes szintű szövegében az a csomag is helyet kapjon, amely a tranzakciókról szól, és amelyben az átláthatóságnak helyet adunk. Erről a kérdésről korábban már beszéltünk, és úgy, gondoltunk, hogy, úgy gondoljuk, hogy itt az, ezt az összes frakció támogatja. Erre vonatkozóan lesz egy módosítónk, ami reméljük, hogy nagy támogatásra talál majd. A MIFID 2-vel kapcsolatban elég sok a bizonytalanság. Nos, ezzel kapcsolatban több javaslatot is küldtünk már, és egyébként szintén született egy levél az egész szakbizottság nevében, mint a bizottságnak és az eszmának elküldtünk. Kérem, hogy ezeket a kérdéseket vegye figyelembe a bizottság, amikor a kettes szintű jogszabályokat meghozza. Egyébként pedig mindenki, mindenkinek megköszönöm a jó kívánságokat, és ezt majd a képviselő asszonynak és gyermekének továbbítom. Két Swinburne következik. Köszönöm szépen, egyetértek a jelentéstevővel, egyetértek Anna Lize észrevételeivel. Ha jól tudom, 18 tagállam kéri azt, hogy a végrehajtás dátumát halasszuk el, a bizottság mindig nem állt elő a kedves szintű jogszabályjal. Vajon hogyan fogják akkor a tagállamok ezt a jogszabályt megvalósítani, hogyha még ez nincs is kész? a jogalkotó számos, a jogalkotó, társjogalkotónak számos szándékáról meggyőződhetünk, hosszú tárgyalások vannak mögöttünk, és senki nem, senki nem szeretné újra kezdeni az egész tárgyalási folyamatot. Éppen megfullad a jelentéstevő, úgyhogy valószínűleg egyetért ezzel. Néhány esetben a szöveg jogi értelmezése szerintünk nem felel meg annak, amit mi szeretünk volna elérni. Nos, fontosnak tartom azt is, hogy a csomagalapú kereskedelemről valahogyan, valahogyan rendelkezünk, ez erre vonatkozó jogszabályokat is egyértelművé kell tenni, illetve arra kell törekedni, hogy a szabályok a hosszú, a hosszú távon is egyértelműek legyenek. Még egy dologgal foglalkoznunk kell, ez pedig arra vonatkozik, hogy a magas gyakoriságú kereskedelmi cégek hogyan viselkednek, hogyha az egyes szinten nincsen, nincsen változás, akkor azok a vállalatok, akik eddig átlátható módon kereskednek, vissza kell, hogy térjenek az OTC módszerre, hogy ne legyenek MIFID cégek mert hogyha bifi cégek, akkor a akkor, ar, a, akkor újabb jogszabályok vonatkoznának rá, a tőkepiaci jogszabályok, ezt pedig el akarják kerülni. Tehát figyeljünk erre oda, és arra is figyeljünk oda, hogy a jogi értelmezések egyértelműek legyenek. Ez, amit elmondtam, ez két különleges eset, de nagyon fontos az, hogy társjogalkotóként vállaljuk a felelősséget, hogy a problémákat megoldjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Péter következik. A kollégám szeretnek köszönetet, akinek a nevében hozzászólok, köszönetet szeretném mondani a jelentés tevőnek, aki nagyon gyorsan reagált a bizottság javaslatra. Nagyon fontos, hogy a, jog, hogy a tagállami szereplők, tehát a piaci résztvevők, a szabályzók és a felügyeleti szervek számára egyértelműek legyenek a viszonyok. de fontosnak tartom azt is, hogy az egyes szinten legyenek olyan változások, amelyek a kereskedelem előtti fázisban is átlátható viszonyokat teremtenének. Továbbra is várja az együttműködést, illetve a közös munkát a jelentéstevővel az elkövetkező napokban és hetekben. Elnök, köszönöm. Fábio De Mázi következik. Well, even from my... Igen. Én is szeretnék gratulálni Annalizának Ő hm. szépen időben megszült a gyermekét, ezt máról ez nem mondható el. Márkusz Péber nagyon jól összefoglalta a helyzetet, nem igazán lehet ezt már mivel kiegészíteni, és várjuk, hogy a levelünkre megfelelő válasz érkezzen, legalábbis amely cselekvésben nyilvánul meg. Ennyit szeretném volna csupán mondani. Elnök, köszönöm akkor Tilman Lajdennek adhatjuk meg a szót a bizottságtól. Igen, köszönöm szépen, hadd mondjak el egy-két dolgot, mert már említette, hogy milyen gyorsan dolgozunk, milyen a menetrendünk, de valóban azok sokkal gyorsabbak voltak, mint mi, csak bár ha tudnák, hogy mi mindenen keresztül, mi mindenen kell átmennünk, hogy egy jogalkotási javaslattal érhessünk, akkor bizonyára szolidárisabbak lennének. Lehet, hogy egy hónap hosszú időnek tűnik, de szerintem elég gyorsan felléptünk. Néhány dologra térnék ki. Nem szeretnénk nagy változásokat ebben a javaslatban. A tranzakciós csomagra gondolok. Egyébként a csomag tranzakció, vagy tranzakció csomagnak én legalább öt különböző definícióját láttam már, úgyhogy nem szeretnénk ennek kutat engedni ennek a komoly vitának. Minden egyes ipari egyesület másként vélekedünk erről, szándékosan tartottuk magunkat ettől távol. Nézzük a másodlagos javaslatokat, másodlagos joganyagot három delegált aktussal foglalkozunk, most már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra, de sajnálatos módon a fordításra még várni kell, a delegált aktust 28 év le kell, fogla, le kell fordítani, és ez még legalább egy hónapba kerül. RTS, er ismerjük az agályaikat, az eszmával, az eszmát többször is megkerestük egy emiatt, az átláthatóság és a pontosság kérdésében. A határidők nagyon szorosak, de ne feledjük, hogy 2016 nyarára mindennek működőképesnek kell lenni. Nehéz mindennel foglalkozni, elvégezni a munkát, aztán meg, meggyőzni az eszmát arról, hogy ezt küldjék is vissza nekünk, és még az egész kész is legyen júniusra vagy júliusra. Hogyha helyet adunk az önök aggájainak, akkor az eszmával meg kell egyeznünk. Hogyha nem egyezünk meg velük, akkor egyértelmű, hogy nem tudjuk tartani a határidőt. Egyébként mind a három magájuk tekintetében felvettük a kapcsolatot az eszmával, próbáljuk megtenni, hogy rövid idő alatt ez megoldódjon, de nem túl nagy ennek az esélye. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich Köszönöm szépen, hogy a jelentéstevő. Tudom persze, hogy nagyon nehéz a bizottságnál elérni valamit. Teljesen együtt, egyet, együtt érzek ebben, de hát a parlamentben is döntésre kell jutnunk, dűlőre kell jutnunk sokszor, és hát mégis sikerül. Tudomásul vettem, hogy egy-két kolléga részéről igény van arra, hogy egyik-másik témáról még beszéljünk, a holland soros elnökséggel folytatandó egyeztetéseim alkalmával felvetem majd ezeket, hiszen csak akkor sikerülhet ez az ügy, hogyha gyorsan cselekszünk, nincs értelme hónapokig egyezkedni, sem a piac nem ezt a jelzést követeli meg sem mi intézményileg, de természetesen felmerültek olyan kérdések, amelyekre még nem találtunk megfelelő választ, és tudom, hogy sokan ugyanazokat a fogalmakat használják sok esetben, de nem ugyanazt értik alatta. Ezt a problémát is meg kell oldani, máskülönben az egésznek nincsen semmi értelme. Egyébként pedig remélem, hogy sikerül az ambiciózus menetrendet tartani, és jó lenne, hogyha függetlenül ettől a jogalkotási munkától a bizottság a kettes szintű intézkedéseknél némileg tartani tudná a meghatározott menetrendet, azért, hogy mielőbb sor kerüljön a delegált jogi aktusokra, a végrehajtási intézkedésekre és a szabályozási technikai standardokra. Ezekkel is intenzíven foglalkoznunk kell, de hát ez már egy külön fejezet, amely függetlenül a jelenlegi tár- független a jelenlegi tárgyunktól. Köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait, azt látom, hogy a sok együtt töltött óra összekovácsolta a társaságot. Remélem, hogy még sok-sok időt tölthetünk együtt az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Köszönöm mindenkinek előre és az együttműködést. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy az elnök. Ezzel lezárhatjuk a napi rendi pontot. Csak angolul zajlik a folyamat, hogy mielőbb lezárjuk a kérdést, ezért technikai okokból kifolyólag manuálisan kell benyújtani a módosításokat, a titkárság ennek megfelelően tájékoztatja majd a képviselőket, is. február 29-ig lehet a módosításokat benyújtani délután 5 óráig. Március 16-án, 17-én foglalkozunk a módosítókkal, közvetlen utána szavazunk, a plenárison pedig valamikor sorra kerül, még nem tudjuk mikor. Köszönöm szépen, az ülésnek vége. Március 15-én, 16-án lesz a következő ülésünk. Köszönöm szépen.